Uh, Mindenkit szeretettel üdvözlök. Azt hiszem, talán el kellene kezdeni a mai ülést. Tulajdonképpen már elég szép számmal jelen vagyunk, mind a jelentéstevők és a, az árnyék jelentéstevők, tehát akkor először majd beszélünk az irányelvről. Mindenkit mindenesetre szeretettel üdvözlök, és megkérdezem a kollégákat, hogy elfogadhatjuk-e a napirend tervezetet. Jó, rendben van, akkor elfogadottnak nyilvánítom. Szeretném üdvözölni mindazokat, akik az interneten követik ezt az e, ülést, és szeretném E, azt is közölni, hogy a bizottságnak, a szakbizottságnak a hírlapja itt van, amelyik mindegyik ülés előtt megjelenik, tehát mind a tagok, mind a látogatók leszedhetik ezt az internetes oldalunkon, kérhetnek tőlük, és akkor elküldjük e-mailen is. vannak jegyzőkönyvek, a február 6-i jegyzőkönyv például, ezeket majd az ülés vége előtt el kell fogadni, hogyha senkinek sincsen ellenvetése, de ha van, akkor azt a titkársággal közölje. Akkor most nézzük az első napirendi, tehát lényegi napirendi pontot, ugyanis nagyon sok napirendi pontunk van, amely igazából lefedi az összes témát, amivel foglalkozunk, például az áruknak az egységes piaca, de vannak technikai javaslatok után. Aztán Szemet a biztos úr fél tizenkettőkor találkozik velünk, aki a vám és az adó kérdésekről beszél majd, de aztán van a vámkódexről is egy megbeszélésünk. Nos, ezek mind fontos kérdések lesznek, tehát megfelelő időt kell velük tölteni. Jó, akkor nézzük az első napi rendi pontot. Ez pedig az én jelentésem, ez pedig a bizottság javalás, javaslatával foglalkozik, ez pedig a kettelési célú vízi járművek és a motoros vízi járművek átdolgozott változata, irányelv átdolgozott változata, és én találkoztam a tagokkal és az árnyék jelentéstevőkkel, elmentünk a, megnézni a Düsseldorfi hajókat, és még az ipar képviselőjével is találkoztunk. Tehát azt hiszem, hogy elég információ áll rendelkezésre, hogy végigvegyük a jelentést. Nem akarok most részletekbe menül, merülni a javaslattal kapcsolatban, hiszen ezekről már beszéltünk, úgyhogy csak röviden szeretném bemutatni, és aztán az árnyék jelentéstevők és a bizottság megjegyzéseit is meghallgatjuk. És a bizottságnak a képviselőit üdvözlöm itt ők is velünk voltak a Düsseldorfi úton. A fő kérdések ezzel a jelentéssel kapcsolatban azt a célt szolgálják, hogy modernizáljuk, napra készít tegyük ezeket a javaslatokat különböző területeken. Szeretnénk, hogyha egységes piac működne ezen a területen is, ugyanakkor a hajógyártás az egy globális üzleti ág, és nyilvánvalóan a gépjárműiparhoz képest ez egy kis ágazat, de azért fontos, hogy tükrözzük a globális ipar számára is, hogy mi történik. Mivel lát, láttuk, hogy milyen fajta, sokfajta hajó kapható, és hogy a szállító hajók azok az egész világon közlekednek, ezért szeretnénk harmonizálni mindezeket az intézkedéseket az egész világon. Itt elsősorban például a zaj kibocsátással kapcsolatban szeretnénk javaslatokat tenni, de más területeken. És különösen a káros anyag kibocsátással kapcsolatban azt hiszem, hogy én támogatom a bizottságnak azt az óháját, hogy ezt, óháját, hogy ezt harmonizáljuk a, az egész világon, és remélem, hogy ezt mindenki el tudja fogadni. Ugyanakkor úgy látom, hogy fontos azt is jelezni, hogy van még mit tennünk, azért, hogy a következő generációs tengeri járművek számára is biztosítsuk ezeket a feltételeket, elsősorban a kis motorokkal kapcsolatban. Ez a munka már is folyik, ezt az iparral fontos közölni, hogy ebbe az irányba elmozdulhassanak, és a javaslatnak tükrözni kell azt is, hogy lesz majd egy következő fázis, tehát lesz egy átmeneti időszak is, és a bizottság is tulajdonképpen a motorkerékpárokkal kapcsolatban ezt a munkát végezte el. Jó, tehát ez az én javaslatom és szeretném, ha megvizsgálnánk az irányelvnek más szempontjait is, azért, hogy elébe menjünk azoknak a lehetséges változásoknak, amely a hibrid hajókkal, motorokkal foglalkozik, és aztán a bioüzemanyagok szerepével is, amelyek jelentős, amely jelentős lesz a jövőben. Tehát mindezeket figyelembe kell venni. Na most a, a zajkibocsátással kapcsolatban azt hiszem, hogy a zajkibocsátás az egy olyan szintet ért el, és ez nem csak a, a motorzajt jelenti, hanem más zajokat is, amelyeket még nehezebb megbirkózni. Új tényező az első vita kör után az, hogy megvizsgáljuk a különböző hajó tervezési kategóriákat. Ezeket az határozza meg, hogy mire használják a hajókat, nyilvánvalóan az is fontos, hogy az óceánon vagy máshol használják őket. De egy mérnöki szempontból, mivel én is mérnök vagyok, úgy tűnik, hogy elsősorban az éghajlati tényezők, tehát a szél és az árapály kérdezőkkel kapcsolatban fontosak megoldani, hogy hogyan terveznek egy hajót és ezek a meghatározások talán pontosabbak is lennének. Jelenleg ugyanis eléggé megfoghatatlan kategóriák ezek. Nos, tehát azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy működhessen az irányelv, hogy ezeket meghatározzuk. Ugyanis, ugyanakkor nem gyakran tárgyalunk a kettelési célú vízi járművekről, és épp ezért jogalkotóként a bizottságnak mondhatnánk, hogy jó gondolat lenne, jó ötlet lenne, hogyha ezzel is foglalkoznának. Már részletesen foglalkoztunk ezekkel, megnéztük a felhasználóknak, a különböző hajók, kategóriáknak, a gyártóknak és a hatóságoknak a véleményét, azon hatóságoknak, amelyek vizsgálják ezeknek a hajóknak a felhasználását tulajdonképpen a hajók azok nagyon is mob, mobil áruk, tehát egyik országból a másikba is elkerülnek, és a Konstanci tavon hallottunk arról, hogy Svájcból Németországba exportálnak hajókat. Ez meglehetősen könnyű, amikor amikor csak a tavon átmennek, és akkor egyik országból már a másikba kerülnek, anélkül, hogy felmerülne a kibocsátásnak a kérdése. Nos, vannak más kérdések is, például a, az importált hajókkal kapcsolatos felelősségek, akkor eh, a biztonsági kérdéseknek a megszigorítása olyan hajóké, ahol, tehát a lakó, amelyek lakó eh, célokat is használnak tehát például ez az elektromos áram, gáz, szigetelés, stb. kérdéseit is felvetik, amelyek mind fontosak a tengeri biztonság szempontjából. Tehát egészében mindenkinek a fegyelmébe ajánlom a jelentésemet. Örülök, hogy itt vannak a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők, tehát eszmecserét folytathatunk a javaslataimról, és aztán a Louis Philippe Giraud kérem meg, aki a bizottság véleményét fogja összefoglalni az én javaslatomról. Tehát akkor kezdjük meg a jelent, árnyék jelentéstevők hozzászólásait. Schwab úr, Gephardt asszony, Rula asszony és a többiek is jelen vannak. Úgyhogy Schwab úr, kezdi, illetve Gephardt asszony. Köszönöm szépen, Malcolm. Köszönöm. Én a frakciónk árnyék jelentéstevője nevében szólok, akinek ma reggel kellett volna megérkezni a Finországból, de sajnos ez még eddig nem történt meg, de hát én is tudom, hogy miről van szó. A Kettelési célú vízerművek témája nagyon érdekes, és nagyon örülök, hogy én a Bódeni tavon teljes gázal át szelhettem a vizet, ez egy nagyon kellemes élmény volt. Repo úr üdvözli a jelentéstervezetet, és különösen érdekesnek tartja, hogy a biztonsággal kapcsolatos kérdéseket külön hangsúlyjal vette figyelembe. A javaslatok, ami a kibocsátásokat és a zaj szinteket illeti, szintén kivitelezhetők, és nagyon pozitívnak tartja azt is, hogy a bioüzemanyagok kérdését is felveti, ami egy innovációt jelentene a keftelési célú hajók esetében. Ezek nagyon fontos kérdések ami pedig a horizontális akkreditációs szabályok továbbfejlesztése, a termékellenőrzésre vonatkozó javaslatok is nagyon fontosak és relevánsak, ezeket is üdvözölte ami pedig azt illeti, hogy az EU-ban az ilyen sporthajókat gyártók 97%-a KKV, erre tekintettel nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük az ő érdekeiket ezen a területen. Itt a Repo egyébként megvan arról is győződve, hogy ez a javaslat nagy részt javítani fog a termék biztonságon, illetve a fogyasztó védelmi kérdéseken is. Ami pedig konkrétan a zajkibocsátást illeti, az van abban, hogy a motorok keltette zaj nem az egyetlen zajforrás a sporthajóknál, és minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni természetesen ezen zajszint csökkentésére, ugyanis az ilyen csónakok tulajdonosai számára maga a zajkeltés is egyfajta örömforrás, tehát nagyon fontos, hogy tudatában legyenek annak, hogy ezen a területen változtatni kell. És mint ahogy említette, a tervezéssel, a kialakítással kapcsolatosan is figyelembe kell venni, hogy a, egy nagyon fontos zajforrás a hajótest által keltett zaj, tehát ahogy a vízzel érintkezik, a vízre csapódik. Tehát abban is igaza van, hogy ezt a kérdést is pontosabban meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen. Elnök úr, Schwab úrnak ad szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is szeretném megköszönni önnek, mint jelentéstevőnek ezt a nagyon fontos kezdeményezést a sportcsónakok területén, és nagyon példamutató volt a többi frakcióval való együttműködés. Észszerű és kiegyensúlyozott a jelentéstervezet, ami pedig a kipufogó gáz kibocsátások határértékét illeti, a bizottság javaslata és elfogadható, és nagyon fontos, hogy ezeket az értékeket tartsuk. A sportcsónakok esetében is be kell vezetni ilyen határértékeket, ha bár ez egy nagyon ambiciózus lépés. És nagyon jó lenne, hogyha egy nemzetközi egységesítésre kerülne sor, hiszen nem csak Európában működnek ilyen sportcsónakok, hanem az Atlanti-óceán másik oldalán is. Azt is fontosnak tartom, hogy a zajszint határértékek meghatározása is fontos, ennek ellenére a nem szabályozás, illetve a szubszidiaritás figyelembe vétele is feltételező, hogy a tagállamoknak legyen beleszólása. Tudatában vagyunk annak, hogy vannak regionális különbségek, hiszen nyilvánvalóan a kisebb tavakon, kisebb vizeken működő sportcsónakok esetében, vagy például egy olyan ország esetében, ahol a szigetvilág gazdag, más határértékek érvényesülnek. És itt most elsősorban egy német problémára szeretnék rávilágítani, a sportcsónakok magánimportjára. Itt figyelembe kell vennünk, hogy a német jog szerint az ilyen magánjellegű import nem esik az irányelv hatálya alá. Egy rendelet kidolgozására is sort kellene keríteni, ami a különböző sportcsóna kategóriákat illeti, és javítani kéne az irányelv végrehajtását is. Ezt is pozitívan értékelem, ezt a javaslatot. És a jelentéstevő említette a különböző kategóriák újra szabályozását, újra meghatározását. Itt ebben a kérdésben jó lenne egy hatásvizsgálatot készítetni, hogy felmérjük a jelenlegi helyzetet, és jó lenne, hogy ez még a szavazás előtt rendelkezésre állna, de egyébként köszönöm szépen a munkáját. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, kiváló munkát végzett, de hát ehhez vagyunk szokva. Úgyhogy köszönöm szépen a jelentéstervezetet. Nagyon jó, hogy a kibocsátási határértékeket megfeleltetjük az USA-ban érvényes szabályoknak, hiszen itt végül is egy globális területről van szó a vízi járművek, sportcsónakok esetében, tehát fontos, hogy globális játékszabályok érvényesüljenek, feltételek érvényesüljenek. Ami pedig a műszaki, technikai jellegű dolgokat illeti, teljesen helyesen javasolja a különböző kialakítási, tervezési kategóriákkal kapcsolatos munkát, és figyelembe kell venni még egy dolgot is, hiszen, mint ahogy elhangzott, elsősorban KKV-k gyártanak ilyen kisebb vízi járműveket. A maximális zajszint, a, különösen a jetski esetében csökkentendő, ez az egyik nagyon fontos területe a kettelési célú vízi járműveknek. Másodszorban jó lenne, hogyha kötelezővé tennénk, hogy a mosdóval, vécével felszerelt járműveket is szabályozzuk, és ez a jogszabályokban is megjelenjen. Célszerű lenne előírni a víztartályok kötelező szigetelését az ilyen típusú vízi járművek esetében hát egyébként eléggé hát szagosnak bizonyulnának. Ami pedig a CE jelölést illeti. Itt egy kérdés merült fel bennem, Megfelelő-e az a CL jelölés ellenőrzése? Az eddig rendben van, hogy ezt bevezetjük, de ellenőriznünk is kell. Végezetül pedig a tisztább és biztonságosabb környezet megteremtése érdekében talán jó lenne, hogyha a szakbizottság elnökeként egy levelet küldene a Trans szakbizottság elnökének a hajózási engedélyekkel kapcsolatosan, hiszen említette, hogy nagyon könnyen át lehet hajózni egyik országból a másik országba, miközben az egyik országban kötelező az engedélyezés, a másik országban nem. Tehát nagyon fontos, hogy itt egy egységes hajózási térséget teremtsünk Európában, ami a biztonságosabb környezethez hozzájárulhat az engedélyezés területén is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Természetesen kell beszélnünk a közlekedési szakbizottság jelentéstevővel erről, hiszen az lenne jó, hogyha a kijelentésénk megegyeznének ebben a témában. Ezt majd megbeszéljük. Heidi Rüle arra gondoltam, hogy vajon Manders úr javasol-e valami ilyesmit, de valóban tényleg javasolt is. Én is köszönöm szépen a jelentést. Én számomra, ahogy már meg is tárgyaltuk, valószínűleg nincsen sok módosítani való, de azért van egy pont, amit amiről már Gebhardt asszony is beszélt. Ő pozitívan említette, én viszont negatívan említeném meg a biom üzemanyagok témáját, hiszen az új tanulmányok szerint ezeknek a bioüzemanyagoknak a termelése drága, és tudjuk, hogy ez, ez az ellátással kapcsolatban is problémát jelent, úgyhogy ezért szeretném ez, hogyha ezzel óvatosan bánnánk. Az igaz, hogy a hibrid eh, motorokat ebbe be kell vonni, de, mert ez e, ezen a területen értelmes dolog lenne. Eh, tehát a, meg, a módosításokkal kapcsolatban is fontos, hogy ezt eh, figyelembe vegyük de azért óvatosabban bánjunk ezzel a témával. De egyébként a stratégiát illetően a nemzet, nemzetközi normákhoz való hozzáigazítást tekintetbe véve jónak tartom ezt, hiszen fontos, hogy az export lehetőségeket is nyitva hagyhassuk. Thank you very much. Köszönöm. Valaki még szeretne hozzászólni? Jó, akkor én szeretnék egy pár kérdésre válaszolni. Gebhardt asszony még szeretne, ugye, valamit mondani? Igen csak Rüle asszony megjegyzésére szeretnék válaszolni. Én nem a, bio, nem a növényi üzemanyagokról, hanem a bioüzemanyagokról beszéltem, és az nem ugyanaz. Okay, well, Jó, akkor majd erről is beszélünk mindjárt, de először megkérdezném, hogy van-e valakinek megjegyzése. Hogyha nincs, akkor most a bizottságnak szeretném majd átadni a szót, de a, először talán a tervezési, tervezési sztenderdekről hadd szóljak, hiszen ezt javasoltam, én magam javasoltam, és részletesen meg is magyaráztam. Én úgy érzem, hogy ezzel kapcsolatban az a fontos, hogy ez nem a mi ötletünk, ez már nagyon régen az asztalon fekszik, és megegyezik egy európai harmonizált szabványal is. Tehát ez nem új dolog, ez, ezzel, már nagyon sok, ezzel már nagyon régen foglalkoznak a hajóépítők. Szeretném először azonban meghallgatni a bizottság véleményét erről a konkrét kérdésről is, illetve Schwab úr kérdésére is szeretném hallani a választ. Tehát, hogyha fontosnak tartjuk ezt, akkor e, kérhetnénk egy nagyon e, rövid e, szakértői tanulmányt ebben a témában. De akkor most halljuk a bizottság véleményét. Thank you, Sherman. So thank you for your... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük a jelentést. Osztani tudjuk a javasolt módosítások nagy részét, a javasolni fogjuk, hogy ezeket fogadják el. Van némi aggódni valunk, ugyanis az egyik az pontosan ezek a bizonyos formatervezési kategóriák kérdése, hiszen ez a tárgyalás már 2004 óta folyik, ez a vita, és a javaslat elkészítése során megint felmerült az, annak a kérdés, hogy esetleg a formatervezési kategóriákat megváltoztatnánk. Elég komplikált dolog lenne ez technikai szempontból, és nem tudunk megegyezésre jutni a különböző érdekelt felek között, tehát a tagállami képviselők és az érdekeltek, az ipar képviselői között. Különösen amiatt, hogy ennek azért lesznek bizonyos kihatásai a kis és középvállalkozásokra is. Tehát technikai szempontból meg lehet ezeket a kategóriákat változtatni, de mi úgy ítéljük meg, hogy a nagyon részletes hatástanulmányra lenne ehhez, amelynek magában kellene foglalnia nem csak a gazdasági és szociális hatásokat, hanem a technikai következményeket is, és hogy hogy kell, hogy kinézzenek ezek a változások, változtatások. A 21-től 27-ig tartó módosítások, innováció, Szeretnénk megtartani azokat a neveket, amelyeket az eddigi tervezési kategóriákhoz használtunk, tehát az offshore, inshore és stb. Ez, úgy érezzük, hogy ez az az egy, első információ, amelyet mindenki hasznosnak tart, amelyet az átlagos fogyasztó megértés értelmezni tud. természetesen a szélerősség és a hullámmagasság az, ami végül is meghatározó, de úgy gondoljuk, hogy nem ez lenne a leghasznosabb a fogyasztó számára. Szeretnénk arra is felhívni a figyelmét a bizottságnak, hogy a 32-es számú módosító, amely a bizonyos kockázatról szól, a bizottság javaslata már is kicsit gyengíti a jelenlegi, jelenlegi intézkedéseket a felfordulás kockázatával kapcsolatban, úgyhogy ezt nem kellene tovább gyengíteni. Mi úgy gondoljuk, hogy vagy azt mondjuk, hogy nincsen felfordulási kockázat, vagy az, hogy van, és akkor, akkor produkálni kell egy kockázati tanulmányt, amely bebizonyítja, hogy nincs kockázata. Hogyha ez a kockázati tanulmány nem létezik, ha nem tudják ellátni kockázati tanulmányal a, az illető hajót, akkor a követelményeknek meg kell maradniuk abban a formában, ahogy azok ma léteznek van egy-két egy kicsit kevésbé jelentős, jelentőségteljes téma, amelyet majd kétoldalú módon meg tudunk tárgyalni, megfogalmazási kérdések, de tulajdonképpen ez volt a két legfontosabb vitapont, ami még megmaradt, amely a bizottság számára aggodalmat okoz. Köszönöm szépen, és természetesen készen vagyunk bármiféle információval lehet rendelkezésükre állni, hatástanulmányjal és minden olyan adattal, amely rendelkezésünkre áll ezzel kapcsolatban, annak érdekében, hogy a munka előre lépjen. Köszönöm szépen. Well, thank you very much. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a pozitív reakciót. Nem tudom, hogy esetleg hadd térjek még vissza valamire, amelyet több kolléga is meg, megemlített. Tehát az, hogy nagyon sok KKV épít hajókat, a szektornak ez a speciális jellege. Megemlítette a formatervezési kategóriák megváltoztatását, és azt, hogy ez az, a KKV-k hátrányára válna. Megmagyarázná, hogy miért gondolja így? mert persze, hogyha ez az önök fő aggodalma, akkor szeretnénk megérteni, hogy miért. Igen. A hatástanulmány ezzel kapcsolatban nem készült el, tehát nem tudjuk pontosan, hogy milyen lenne a befolyása a KKV-kre ennek a változtatásnak, de a, az új megfogalmazás szigorúbb rendelkezéseket tartalmaz a jelenlegi gyakorlathoz képest, és a bizottság javaslatához képest is. Különösen például csak egy példát hozzak, a 22-es módosító szerint a jelenlegi rendelkezések megengedik, hogy az olyan hajók, amelyek meg, meg, eh, megfelelnek a 8-as eh, feletti szélerőségű skálának, akkor azokat eh, piacra lehet dobni. Most pedig a jelenlegi javaslat szerint az áll a módosítóban, hogy legalábbis a tízes szélerősségnek meg kell felelniük. Tehát ez egy sokkal szigorúbb rendelkezés lenne, a, ez, ezzel, F, ezzel szemben a kategóriával szemben. Vagy például a 23-as módosítóban az áll, hogy az új módosító értelmében az lenne a követelmény, hogy milyen, minden A kategóriájú hajó legalábbis hetes hullámmagasságnak kell, kell, hogy megfeleljem. Nem tudjuk, hogy a KKV-k nagy része meg tudná felelni ezeknek a követelményeknek. Ezért tartjuk egy kicsit kérdésesnek, ezért gondoljuk, hogy egy részletes hatástanulmánynak igenis helye lenne, de egyelőre, ahogy már említettem, a legnagyobb probléma az, hogy nem születik megegyezés az érdekeltek és a tagállamok képviselői között ebben a témában. Ez a legnagyobb probléma. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt összefoglalnám és levonnám a következtetéseket, felteszem a kérdést, hogy van-e az árnyék jelentéstevőknek a jelentéseknek a kérdése a bizottsághoz. Mendelssohn ő. Csak azt szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy mit gondolnak, hogy az európai hajózási engedélyről. Akkor még akkor is fel kell tennem ezt a kérdést a felelősnek, még ha nem is ő területe ez. Igen, mi már régóta támogatjuk ezt a gondolatot, Persze a tanácsban lesznek ezzel kapcsolatban majd probléma, de hát minden esetre az ilyenfajta rendelkezést tiszteletben tartjuk. Azt hiszem, hogy a közlekedési bizottsággal kell valami valamennyi munkát még ezzel kapcsolatban elvégezni. Minden esetre az állampolgároknak az aggájaival foglalkoztunk, tehát az egységes piacsal kapcsolatos aggájaikkal tehát nagyon szeretnék, hogyha mi az egységes piacon foglalkoznánk a fogyasztók érdekeivel és ezzel a kérdéssel is ennek körében. Nos, akkor összefoglalnám a vitát. Azt hiszem, hogy ha jól értettem a kollégák részéről, megfelelő érdeklődést mutatnak arra, hogy a e, hajó kategóriákkal kapcsolatban e, pontosabb vizsgálatot folytassunk. És akkor megkérjük a titkárságot, hogy egy szakértőt e, kérjenek fel, hogy minél hamarabb végezzen munkát ezzel kapcsolatban, és akkor ezt majd megvitatjuk, és a bizottság is hozzáférés biztosít az információhoz. És ezért, hogyha nekem, mint felelős jelentéstevőnek ezt megengedik, akkor én ezen az alapon fogom tájékoztatni az árnyék jelentéstevőket. Nos, a bioüzemanyagokkal kapcsolatban értem, hogy Rüla asszony milyen aggályokat fogalmaz meg, de azt hiszem, hogy két fontos kérdés van. Először is a bizottság kategorizálni akarja a bioüzemanyagokat, azért, hogy ezek ne legyenek széndiokszid regeneratív bioüzemanyagok. Aztán a másik, a gyakorlati szempontból sok ország van, a bioüzemanyagok már a piacon jelen vannak, és biodízel is jelen van már a piacon, tehát ezeket is le kell fedni mert lehetnek észak európai országok, mint például Svédország, ahol már a bioüzemanyagok nagy területet foglalnak el, tehát nagyban használják. Épp ezért foglalkozni kell a kérdéssel, de ez tulajdonképpen egy gyakorlati kérdés, hogy a hajó motorok kérdésében is erről rendelkezzünk, tehát hogy milyen fajta bioüzemanyagot használnak. De majd foglalkozunk ezzel is részletesen. Más kérdésekkel kapcsolatban a kollégák úgy tűnt, hogy elégedettek a munkánkkal, de azért, hogyha további új ötleteket bevetnének, azokat szívesen fogadjuk. Elsősorban a kisebb hajókkal kapcsolatban, azért, hogy a követelmények azok ne jelentsenek túl nagy terhet a kis hajók tulajdonosainak. Tehát például a nyomon követhetőség és a jelzése a hajóknak, ezek fontos kérdések. Lehet, hogy vannak ugyanakkor olyan hajók, amelyek az emberek saját maguk építenek, vagy csak a hajó testet veszik meg, és akkor utána maguk szerelik fel az összes többi részét. És nem szeretnénk ezeket az embereket eltántorítani a kettelésüktől, csak tud, tudatni szeretnénk velük, hogy mik is a, a jó konstrukciónak a feltételei, követelményei. Tehát ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk kell majd. Nos, akkor az ütemtervet illetően, mindjárt meg kell keresnem, hogy mi is az ütemterv, a módosítók benyújtásának határideje március 27-e 12 óra. A Környezetvédelmi és Szállítási Közlekedési Bizottságban 20, április 24-én és 25-én szavazunk róla itt is, és aztán májusban fogjuk elfogadni ezeket a plenárison. És akkor ugye meg a tervezési kategóriákat még megvizsgáljuk. Tehát jelenleg szeretném ezt a fajta tervet megtartani, tehát hogy március 27-e a módosítók benyújtásának határideje, de az árnyék jelentéstevőkkel beszélünk előtte róla. Köszönöm szépen. Na most egy kicsit előre futottunk, mert a következő napirendi pont a ö, módosítókkal foglalkozik a következő jelentésben. Látom, hogy a jelentéstevő itt van, de hát azért azt javaslom, hogy legyen egy 10 perces szünet, amikor megjelennek az árnyék jelentéstevők is, és akkor 9.55-kor folytatjuk, amikor is a módosítónkkal foglalkozunk. Tehát akkor 9.55-kor folytatjuk tovább. Köszönöm szépen.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 Uh, ladies and gentlemen, can we uh, now uh, resume because Mr. Van de Kamp our... Nos, akkor most már itt vannak a jelentős tevők, tehát például De Kamp kolléga is. Tehát kérem mindenki figyeljen. Manders kolléga, Ah. The microphone didn't reach to the far corner of the room. Hát nem ért el a mikrofon hangja egészen odáig, ahol Tolmanders volt. Nos, tehát itt vannak a jelentés, árnyék jelentéstevők is, hogy megbeszéljük a motorkerékpárokkal foglalkozó irányelvnek a jelenlegi helyzetét, de elsősorban a hatástanulmányt szeretnénk a, mert a bizottság rendelt meg, mivel jelentős módosítók vannak. És a tanácssal és a bizottsága való intézmény közi megállapodás szerint, amikor lényeges változások, változtatások vannak, akkor külső elemzést kell kérni, hogy milyen hatásai lennének ennek a javaslatnak, és ez a bizottság, szakbizottság is komolyan veszi ezt a feladatát, és ezért foglalkozunk ezzel, de tulajdonképpen most történik meg először ebben a ciklusban, hogy meghívjuk azt a szakértőt, aki ezt a vizsgálatot végezte. És az árnyék jelentéstevők, akik ezeket a javaslatokat tették, nyilvánvalóan feltesznek majd kérdéseket. Tehát miután meghallgatjuk az előadást, utána az árnyék jelentős tevők is foglalkoznak a kérdéssel, és a, üdvözöljük itt a motorkerékpár irányelvvel foglalkozó szakértőknek és felelősöknek a jelenlétét. Nos, Van de Kamp úr a vezetője ennek az egész témának, és Eh, Maurice Goodell eh, a London Economics-tól is eh, fog egy előadást tenni. Nos, akkor először Van de halljuk. Kedves elnök úr, köszönöm szépen. Azt hiszem, először is a London School of Economics előadását kellene meghallgatnunk, hiszen tudom, hogy kollégáim a legutóbbi hétvégén részleteiben tanulmányozták a jelentésemet, és nyilvánvalóan lesznek, meg, ö, ö, lesznek megjegyzéseik, tehát most akkor az előadást hallgassuk meg. Jó. Igen, London School of Economics hangzott el a fordításban, itt a London Economicsról van szó végül is, mondja az elnök. Tehát akkor Gadal úr, öné a szó, a, az ábrák kiletek nyomtatva. Ezeket mindenki megkaphatta. Nézzük először is az első ábrát, ahol is egy áttekintést adunk arról, hogy miről fogok szólni. Egy rövid bevezetést fogok tartani, amiben néhány általános következtetést érintek, majd a konkrét területeket is megvilágítom a tanulmányunkból. Akkor nézzük először a bevezetést, ami a háttérinformációkat illeti. A hatástanulmány a bizottság javasolt rendeletének, rendeletére vonatkozó több javaslatot érinti. Itt elsősorban három területről van szó. A fokozott biztonsági követelmények, az ABS, anti-blokkolás, illetve gátló fékrendszerek, a diagnosztikai rendszerek, a fedélzeti rendszerek, valamint egy új ütemterv a kibocsátási szabványok különböző szakaszainak bevezetésére. A bizottság javaslatát vettük alapul, a tanulmányunkban, és megvizsgáltuk azokat a változásokat, amelyeket a módosítások hoznak majd. A következő dián az látható, hogy hogyan vizsgáltuk meg, hogyan vettük figyelembe kiinduló pontként a bizottság javaslatát, és az értékelő következtetéseink ezt tükrözi, illetve itt látható, hogy milyen forrásokat vettünk még figyelembe a közlekedés ügyi kutatólaboratórium állásfoglalását, illetve a tesszaloniki intézmény véleményét. Konzultációkat is folytattunk az ágazati képviselőkkel, az ACEM-mel, valamint gyártókkal, a Hondával, a Triumfal, a Bostól is kaptunk észrevételeket. Ezen kívül tárgyaltunk a kerékpár az Európai Kerékpárosok Szövetségével, és a klipát is megkerestük, habár személyesen nem találkoztunk velük. Nos, átérve a következő ábrára, itt eh, néhány feltételezést eh, láthatnak. A hatás eh, tanulmányok, tanulmányunkban igyekeztünk minél általánosabb feltételezésekkel élni, és következeteseknek maradni. Így például az inflációra vonatkozóan évi 2%-ot vettünk figyelembe, és az új típusú és a meglévő típusok kérdését is megvizsgáltuk. Ez nagyon fontos a mennyiségi eredmények szempontjából. A nettó jelen érték tekintetében 2012-től 2021-ig számoltunk, és az árakat a legnagyobb értékesítésű 50 modell, modellt vizsgáltuk 2011-ben. A korábbi munkához képest az új regisztrációs követelményeket alkalmaztuk. Bal oldalon látható, hogy milyen számításokat végeztünk 2009 alapján, és ehhez képest aktualizáltuk a becsléseket ugyanazon modell alapján, 2012-re vonatkozóan, tehát aktualizált adatokat vettünk figyelembe. Ezt követően a különböző intézkedéseket vizsgáltuk. Az első ilyen a továbbfejlesztett vagy fokozott biztonsági követelmények kérdése volt. Látható a jelenlegi helyzet a bizottság javaslata alapján kötelező ABS 2017-től az L kategóriás járművek esetében a könnyű kerékpárok esetében egy évvel korábban is megvizsgáltuk az ABS követelményeket. A következő változás a követelmények kiterjesztése a meglévő járművekre, illetve az utolsó változás az ABS követelmény és nem a CBS követelmény kiterjesztése a könnyű kerékpárok, motorkerékpárokra is. Az értékelést a bizottság értékelés alapján látható, hogy a gyártók számára milyen költségeket jelentene mindez. Ez a költségoldal, ami pedig a haszonoldalt illeti, itt a fokozottabb biztonság, illetve a balesetek számának csökkentése. Ezen kívül megvizsgáltuk a könnyű és a nehéz járművek arányát. Azzal számoltunk, hogy járművenként az ABS 500 eurós pluszköltséggel járna, a CBS ennek a felét jelenteni, tehát 250 eurót. Ugyanakkor viszont a gyártók ennek csak durván a felével számolnak, a KLEPA számítása szerint ez a pluszköltség 100-150 euró lenne. A TRL jelentést is közvetlenül figyelembe vettük. Itt a szakirodalom szélesebb körű vizsgálatáról volt szó. A halálos balesetek arányával is számoltunk és ezt hasonlítottuk össze az egyes jármű kategóriákban az itt látható táblázatban. Végezetül pedig az elkerülhető halálos balesetek számát és sérüléses balesetek számát vetettük össze. Ezen feltételezések alapján mennyiségi eredményeket, kvantitatív eredményeket határoztunk meg a két jármű kategóriában, az A2, A3-as és az A1-es kategóriákban. Megállapítottuk, hogy az intézkedés költsége az ABS hatásfokától függ. Látható, hogy a halálos balesetek száma nagy mértékben csökkenhet, csökkenthető, illetve súlyos sérüléssel járó balesetek ki úgymond csökken. A költséget úgy számoltunk, hogy 700 millió 1 milliárd euró közé esne, ugyanakkor viszont a haszon oldalon az, az jelentkezne, hogy a halálos balesetek száma 383-mal csökkenne. Ha megnézzük a könnyebb motorkerékpár kategóriát, itt a költség 610-760 millió euró közé esne, az ABS hatásfokától függően, A könnyebb járművek viszonylag olcsóbbak a fogyasztó számára. Ugyanakkor ez az új követelmény, a kötelező ABS beszerelése megemelné akár 80 kal is a jármű árakat. az ABS bevezetésével 155-tel lehetne csökkenteni a halálesetek számát. ami költségben kifejezve 153 millió eurót jelentene. The next measure we looked at is the introduction of onboard diagnostic A következő terület, amit vizsgáltunk, a fedélzeti diagnosztikai rendszerek beszerelése. A kiinduló helyzet itt is a bizottság javaslata volt. Majd megvizsgáltuk az első szakaszban kötelezően bevezetendő OBD rendszereket, 2011-től végeztük az elemzést, az OBD 1-es és az OBD 2-es bevezetését is vizsgáltuk, ha ez egy évvel korábban történne a hármas kategóriában, illetve ennek kiterjesztését az új, illetve a meglévő járművekre, a mopedek, esetében is elvégeztük az elemzést. Az OBD 2-es kötelezővé tételét azonban a mopedek esetében kihagytuk a vizsgálatból, csak az OBD 1-es követelménnyel számoltuk. Ami pedig a fő hatásokat illeti, a rendszer beszerelése lenne a fő költség elem, és itt látható, hogy számos előnyel járna ennek a diagnosztikai rendszernek a bevezetése. Ezek viszonylag kismértékűek. További feltételezésekkel is értünk a költségek és hasznok tekintetében. Abból indultunk ki, hogy az OBD 1-es egy viszonylag olcsó termék járművenként 11 eurót jelentene. A második szakasza a fedélzeti diagnosztikának járművenként 46 eurót jelentene. Itt meglehetősen konzervatív megközelítést alkalmaztunk a költségek tekintetében. És alul az ábrán látható, hogy a kerék, motorkerékpárok kiskereskedelmi árában milyen arányt képviselnek ezek a pluszköltségek. Ezen kívül kiszámítottuk a nettó jelenértéket, ami 130 millió euró nettó költséget jelentene az intézkedés eredményeként, és ennek döntő része abból fakadna, hogy a diagnosztikát, kiterj- ezt a követelményt kiterjesztenénk a meglévő járművekre is. A meglévő típusok lényegesen nagyobb arányt képviselnek az össz új regisztráción belül. Évente durván 80%-kal számoltunk. Látható, hogy az intézkedés az egyes jármű típusokat hogyan érintheti. A környezeti előnyöket is vizsgáltuk, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy az intézkedés következtében ezek a hatások minimálisak, sőt, akár alig megjeleníthetők a grafikonon. Az utolsó intézkedés a kibocsátási standardok ütem tervével volt kapcsolatos. A bizottság javaslata szerint az Euró 3-as kategóriát kéne kiterjeszteni 2014-ről a motorkerékpárokra, 2017-től 18-tól a 4-est, és 2020-21-ben pedig az ötös, az Euró 5-ös kategóriát. Itt egy három lépcsős ütemezésről van tehát szó. Az Euró 4-es bevezetés egy gyorsítottabb lépés lenne. A korábbiakhoz hasonlóan megvizsgáltuk a környezeti hatásokat, költségeket is. A jelek szerint ez a hatás minimális lenne. A járművek, egy járműre jutó kibocsátás csökkenés viszonylag elhanyagolható az Euró 4-es követelmény esetén. De miután olyan kevés járművet érint ez összességében a kibocsátás nem csökkenne nagy mértékben a teljes flottát vizsgálva megvizsgáltuk a versenyképesség kérdését is az európai gyártók esetében a szigorúbb követelmények tükrében. Ennek következtében az európai ágazat komoly előnyre tehetne szert más gyártókhoz képest, de ezt a gyártók vitatják tekintettel a magasabb vámtarifákra a főbb exportpiacokon ezt azonban nem számszerűsítettük. A, mi pedig a költségbecsléseket, illeti az Euró 4-es lépés kapcsán az LAT jelentést vettük alapul. Ez a bizottság hatásvizsgálata volt. A költségek akár négyszeresére is emelkedhetnek, és 40 eurót is elérhetnek. A költségekre vonatkozó feltételezéstől függően komoly áremelkedést várhatunk ezen járművek esetében gondolunk itt a kiskereskedelmi árra, és ez a mopedeket is érinteni, amelyek viszonylag olcsóbbak a többi motorkerékpár típushoz képest. Az a tanulmányunkban azt is megvizsgáltuk, hogy az új típusok közül melyek felelnek meg a szigorúbb kibocsátási követelményeknek. Itt a német hivatal adatait vettük figyelembe. Abból indultunk így az új típusok már megfelelnek az új szabványoknak, Ugyanakkor megjegyeztük, hogy ez a tartósági követelményeket nem tartalmazza. Tehát nem kíséreltük meg számszerűsíteni, hogy mi történne ezen intézkedés következtében a megtett kilométerek számától függően. A motorkerékpárok 25%-a már megfelel az új szabványoknak, és járművenként 50 eurós átlagköltséget jelentene az Euró 4 bevezetése, és egy további nettó 16 millió eurós költséggel is számolunk de ha egyéb költségtényezőket is figyelembe veszünk, ez magasabb is lehet. Ami pedig a számszerűsíthető környezetvédelmi előnyöket illeti, itt viszonylag alacsony számról beszélhetünk. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon sok hasz... Azt hiszem, nagyon sok hasznos adatot kaptunk. Köszönöm szépen ezt az előadást. Szeretném most az árnyék jelentéstevők véleményét kikérni, és ha esetleg lenne kérdés az előadóhoz, akkor azokat is, azt is fel lehet most tenni. És a jelentéstevőt is szeretném meginterjúvolni, hiszen ő tud legtöbbet a témáról. Azt is szeretném megkérdezni, hogy az a hatástanulmány vajon generál-e majd bármely változtatást a módosítókban, amelyeket javasoltunk és hát minden más jelentéstevőt is, különösen Manders urat, Westervál, Rúle asszonyokat, hogy szóljanak hozzá, és én is, mint árnyék jelentéstevő hozzászólnék. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes volt meghallgatni ezt az előadást a hatástanulmányról nagyon komolyan vesszük az ezzel kapcsolatos felelősségünket, és nagyon örülök annak, hogy kierőszakoltuk ezt a hatástanulmányt. Őszintén szólva, nagyon sokat megvilágít ez abból, amit mi teszünk, és segít abban, hogy el tudjuk érni a céljainkat. Ez az irányelv arra volt hivatott, hogy az európai motorkerékpárgyártó ipart versenyképesebbé tegye Európán belül és kívül is. A jövőben a versenyképes motorkerékpáriparnak tisztának és előre tekintőnek kell lennie. És ez volt az a két kiinduló pont, amiből mi is indultunk. Én azt hiszem, hogy a hatástanulmány nem igazán felel meg a céljainknak. Úgy tűnik, hogy az eredményei nem adnak semmiféle megoldást azokra a kérdésekre, amik a vita során meg felmerültek. A mi vitánk kicsit árnyaltabb, mint az a megközelítés, amelyet a hatástanulmány készítői alkalmaztak. Az egyik kritikus pont az az lenne, hogy kivel tárgyaltak és mit foglaltak be a tanulmányba ezekből a vitákból. Az ASZEM, hát én nagyon örülök, hogy őket bevonták, hiszen ez jó, de annak a feltételezése, hogy az, e, hogy az ABS 500 euróba fog kerülni, hát ez eléggé e, egyszerűen csak úgy, úgy, úgy oldották meg, hogy átvettek egy számot, és ez az egész kalkuláció után ennek a nagyon magas, után ennek a nagyon magas árnak a figyelembevételével készült. És úgy vélik, úgy vélekednek, hogy az elkövetkezendő években ez az összeg nem is fog csökkenni, ez nekem furcsa. A következő az NPV megközelítés, a Net Present Value. Most az is meglepett a kutató előadásában, hogy nem beszélt erről elég részletesen. Az NPV módszer nagyon szűk módszer, nem fedi le mindazokat a szempontokat, amelyeket meg kellett volna tekinteni, például a könnyű motorkerékpárokba beépítendő ABS kérdését. Aztán egy kicsit zavaros volt véleményem szerint a különböző típusok bemutatása is, a bizottság dokumentumában megvan, hogy a jelenlegi típusokra vonatkozóan milyen a bevezetésű ütemterv, és az új típusokra vonatkozóan milyen. Én azt hiszem, hogy ez szintén nem tükröződött megfelelőképpen a jelentésben. A halálos balesetekkel kapcsolatos szám. Érdekes, hogy 383 a nehéz kategóriában, egy kicsit több a könnyebb kategóriában. Ezeket természetesen figyelembe kell vennünk. Az, az második szakaszos fedélzeti diagnosztika bevezetéséről nyilvánvaló, hogy minden drágább lesz. De hogyha az egész művelet költségét szeretném megtervezni, akkor én úgy gondolom, hogy az OBD bevezetésének az ütem tervét, de az egész kibocsátási ellenőrző ütemtervet is át kell gondolnunk. A, és, és nagyon jó ötlet, hogy az európai motorkerékpár ipar érdekében és a versenyképességük érdekében kicsit ambiciózusabb célokat állítunk fel, hiszen Kína, India hatalmas problémákba fog ütközni a szennyezés miatt, és lehet, hogy az elektron, elektromos járműveket szeretné majd előtt, előnyben részesíteni. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy az Euró 3 és 4 felé orientálódjunk, és ebből a szempontból a költségvet, költségek tényleg elfogadhatóak. Elnök úr, egy konkrét kérdést hadd tegyek föl. Ez a tanulmány ad nekünk okot arra, hogy, illetve elnök úr megte, azt a kérdést tette föl nekem, hogy a, a tanulmány okot ad-e arra, hogy mi megváltoztassuk a véleményünket. Úgy gondolom, hogy nem, a tanulmány nagyon ellentmondásos, és semmiféle súlyos érvet nem látok a tanulmányban arra, hogy mi a módosítóinkon változtassunk. Azt hiszem, hogy folytatnunk kell a munkát, együtt kell működnünk a tanácsal és a bizottsággal a megfelelő megoldások megtalálásában nagyon sok pozitív javaslat született már, a Dán elnökség hajlandó bizonyos aspektusokat elfogadni, bizonyos kompromisszumokat megkötni, és egyszerűen ezeket kell próbál, megpróbálni tovább ösztönözni. Westphal asszony. Köszönöm szépen, kedves kollégáim! Mielőtt a tanulmányt részletesebben kommentálnám az első olvasati megállapodásról szeretnék valamit mondani. Hadd jelentsem még egyszer a frakcióm nevében ki, hogy továbbra is az áll érdekünkben, hogy az ugyan, ugyanazzal az ütem, ütemtervel folytassuk a munkát a trialógusig, tehát biztos vagyok benne, hogy Fandenkamp úr minden, minél előbb megpróbálja a bizottságunk nevében a problémákat megoldani. A, a tanulmányjal kapcsolatban hadd tegyek föl egy pár kérdést. Az első kérdésem az, ki gyártja az ABS rendszereket? A motorkerékpergyártók vagy a beszállítóik? Mert ugye általában a beszállítók szokták gyártani ezeket másodsorban, hogyha egy ABS-t árát meg akarom tudni, akkor kitől kérdezzem ezt meg? A motorkerékpárgyártótól, a szállítótól, vagy mind a kettőtől? miért van az akkor, hogy ön, előadó úr, egyetül az ASZEM adatait, tehát a gyártók adatait használta fel a tanulmányából, a, a tanulmányában. A beszállítóktól pedig semmiféle adatot nem láttunk. Ön tizedik oldalon azt állítja, hogy megkérdezte a szállítókat is, a Klépától, a szállítók képviselőjétől, azt az információt kaptuk, hogy ön nem lépett kapcsolatba a szállítók közül senkivel. Hogy tudja ezt megmagyarázni? Aztán az a kérdés is felmerül, hogy hogy lehet a költségeket felbecsülni az, anélkül, hogy megkérdeznénk az illető terméket gyártókat. 500 eurót említ meg, mint az ABS-szel kapcsolatos reális árat a jelenlegi előadási ár, el, eladási ár ö, ö, a Yamaha termékeivel kapcsolatban, én, én, én tudomásom szerint ennél sokkal alacsonyabb. A gyártó körülbelül 120 euróért szerzi be ezeket a termékeket a beszállítótól. Miért van ez a különbség? Aztán még egy dolog, ami szintén feltűnt, abból indul ki, hogy ha az ABS-t 2017-től be kell majd kötelező jelleggel vezetni, akkor a, az ár meg fog emelkedni. Ez úgy tűnik, hogy nem nagyon történt meg még ez az autóiparban. Harbor úr is érte az autóiparhoz. Biztos meg tudja erősíteni, azt, hogy ez az elképzelés az autóiparban tapasztalt korábbi jelenségeknek ellentmond. Miért kellene, hogy drágább legyen majd az a termék a gyártó számára, amelyet kötelező tesznek. Miért kellene, hogy az, meg, az, az történjen, hogy évente drágább és drágább lesz ez a termék? Ezen kívül a, a hatástanulmány nagyon sok más pontja is egyszerűen csodálkozást vált ki belőlem. Azt kérdezném még, hogy kicsit ellentmondásosnak tartom az adatok kezelését és az adatok bemutatását. Az álszem adatait például megmutatta, de de azt hiszem, hogy ha más tanulmányokat is elolvastunk, akkor, akkor abból mi is le tudjuk vonni a következtetéseinket, és ezek nem egyeznek meg az ön tanulmányaival, tanulmányával. Mandelsz úr? Köszönöm szépen. Egyetértek az előttem szóló két kollégával. Ugyanakkor én ezt egy pozitív jelentésként kategorizálnám, és ez azt mutatja, hogy megfelelő utat választottunk magunknak. Tehát tulajdonképpen valóban a megfelelő úton járunk még mindig. Mi gazdasági szempontból a leggazdagabb kontinens vagyunk a világon, tehát megengedhetjük magunknak, hogy biztonságosabb motorok legyenek, és vezető szerepet kellene játszanunk ebben a témában, és példát kellene mutatnunk másoknak, és a saját szabványainkat kellene a világnak exportálni. Ugyanis az Európán kívüli gyártók nem exportálhatnak az európai ha nem exportálhatnak az európai piacra, akkor igenis el fogják fogadni az európai szabványokat, normákat. Tehát lehet, hogy fájdalmas lesz egy kicsit a normáknak, a szabványoknak az elfogadtatása, de ez nem fogja a munkahelyek elvesztését jelenteni. Tehát ez mutatja azt, hogy a megfelelő úton járunk. Egy másik kérdés. Ha jól értem, akkor ez körülbelül 380 millió euróba kerülne, de hogyha életeket menthetünk meg, és ez tulajdonképpen termékenként egy kis megtakarítást jelent csak, akkor ez azt jelenti, hogy folytathatjuk azon az úton, ahol elindultunk. Tehát, mint ahogy mondtam, megfelelő utat választottunk, de majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban hogyan valósulnak meg a dolgok. Még egy kérdés. A jelentéstevő is említette, hogy a jobb világítással kapcsolatos ö, módosítomat ö, elutasította ez a bizot, szakbizottság, de beszéltem a bizottság képviselőivel, és azt mondták, hogy úgyis benn marad, mert a függelékben, a mellékletben ez benne van, ugyanis két másik rendelettel is kapcsolatos. Tehát nagyon örülök annak, hogy az oldalvilágítás mégiscsak benne maradt. Rüle asszony. Vielen Dank, ich möchte an dem anknüpfen. Köszönöm szépen, én is csatlakozom Manders úr által elmondottakhoz. A jelentéssel kapcsolatosan én nem vagyok elégedett az elemzéssel, ugyanis itt nem e, egy továbblépésről van szó, hanem éppen, hogy visszalépésről. És felmerül a kérdés, hogy egyáltalán hogy lehet egy ilyen elemzést e, elkészítetni, és e, a, ez komoly költségekkel jár a parlament számára. Itt érdekütközés van a beszállítók és a gyártók között, ez egyértelmű, és ezt a konfliktust igyekszik a tanulmány valahogy feloldani, és azt hiszem, hogy mindkét számot, mindkét adatot figyelembe kell venni, nem csak az egyiket, és erre nem tört, ez nem történt meg. Ugyanakkor azt is tisztázni kell, hogy a költségek és az árak között milyen a viszony és a nyereség ráta nagyságát is meg kéne vizsgálni. És pontosan ugyanezt tapasztaltuk a katalizátorokkal kapcsolatosan, és más hasonló eszközökkel, amelyeket túl drágának minősítettek, és amint azt kötelezően bevezették, az ár egyre csökkent. Tehát azt kéne elemezni, hogy bizonyos termékek kötelező bevezetése milyen költségcsökkentést eredményez és azt hiszem, hogy itt nem vettek figyelembe megfelelő alapot. Végezetül pedig, ami szintén nem történt meg, és amit én elvártam volna, a kibocsátási értékek, illetve a kibocsátások költsége és a balesetek, akár a halálos balesetek következtében felmerülő költségek, az OBD, illetve az ABS rendszerek költségéhez viszonyítva. Én nekem is lenne egy megjegyzésem egy konkrét kérdéssel kapcsolatban, amelyet nem igazán látnánk, láttunk. Az ABS elemzésével kapcsolatban a legnagyobb aggályom a kisebb jármokkal, járművekkel volt kapcsolatos, hiszen az ABS-nél nyilvánvalóan olcsóbb a másik fékrendszer, és ezzel kapcsolatban egy táblázatot is bemutattak, amely megerősíti az én szempontjaimat, ugyanis a kisebb, alacsonyabb sebességű járművekkel kapcsolatban mutatja, hogy a költségek azok nem olyan nagyok. Tehát szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyzést kérni. Jó, Rojtova asszony szeretne még szólni? De szeretném aztán a bizottság képviselőjének a véleményét is megkérdezni tehát eh, mivel eh, nyilvánvalóan nekik is joguk van ehhez hozzászólni. Gebhard azt szeretne hozzászólni, aztán még? Jó, tehát akkor ezért kérem, hogy röviden foglalják össze a véleményüket. Nagyon szépen köszönöm. Rövid leszek. Mert tulajdonképpen már elmondták a kollégák előttem. Az aggaszt, hogy nincsen hatástanulmány az egészség és a halálos balesetek kapcsolatos. Tehát nem tudom, hogy helyes -e ez a megközelítés az ilyen típusú járművekkel kapcsolatban. Tehát lehetővé tegyük, hogy a a tagállamok bizonyos különböző intézkedéseket hozzanak? Mert lehet, hogy bizonyos tagállamokban így a működési feltételeknek megfelelnek majd ezek a járművek. A jelentéstevőhöz intézett kérdésem az, hogy e, megengedik-e a utakon ezeknek a, e, a motorkerékpáriknak a használatát a közlekedési rendelet az nem kapcsolatos ezzel, tehát a tagállamok saját maguk rendelkezhetnek. Gephardt Köszönöm szépen, elnök úr. Én is rövid leszek. Nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a vitát, ha bár ezzel a témával korábban nem foglalkoztam, és a tanulmányt sem olvastam korábban, minden esetre egyetértek a jelentéstevővel, és majdnem minden árnyék jelentéstevővel, hogy kritikával, meglehetősen erőteljes kritikával illették a hatásvizsgálatot. Azt hiszem, hogy ez nagyon komoly és komolyan veendő kritika, hiszen itt adó pénzekről van szó és a polgárok felé elszámolással tartozunk, hogy hogyan használjuk fel, hogyan költjük el az adó pénzeket. A koordinátorokkal délután majd szóba kéne ejteni a hatás tanulmányokra adandó megbízásokat, hogy ezekben a minőség hogyan érvényesül. Ugyanis nem először hallunk ilyen kritikát és azt hiszem, hogy nem, nem megengedhető, hogy a parlament elpocsékolja az adófizetők pénzét. Um, Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan ma délután erről beszélni kell. Dezsan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzésem lenne, az egyik az elsajárással kapcsolatban, a másik pedig a jelentéssel kapcsolatban. Nos, az eljárással kapcsolatban a bizottság nagyra értékeli azt, hogy a parlament értékeléseket, kompromisszumos módosítókat állíthat össze, és hogy a költségeket és a hasznot is megvizsgálhatja részletesen, különösen a módosítókkal kapcsolatban hiszen a, hatástanál, a bizottság hatástanulmányában másfajta adatokat találtak. Tehát eljárást illetően, az eljárást illetően eh, támogatjuk eh, ezt a kezdeményezést, és eh, ez plusz értéket ad, hogy a rendelet mennyire lesz hatékony és értékes. Nos, magát a jelentést illetően a jelentés számunkra olyan jelentés, amelynek különböző elemei vannak, egyrészt tájékoztató jellegűek, de számunkra nehéz kijelenteni azt, hogy mindegyik elem a három intézkedésnek minden hasznát és költségét megvizsgálja. És vannak olyan parlamenti képviselők is, akik ezt emletettek. Tehát bizonyos elemeket találunk, de nem tudjuk azt állatani, hogy minden szükséges elem rendelkezésre áll, hogy plusz értékelést készítsünk az előzőhöz képest. Figyelembe kell venni más elemeket is, például az ár, a költség, más változóknak az értékeit. Például a, az nem csak környezetvédelmi teljesítmény szempontból kell bizonyos kérdéseket vizsgálni, hanem a, javat, jav, a javításoknak a költségeit, illetve a független ö, javításoknak a, a költségeit, stb. Tehát mi ezért érdekesnek tartjuk a jelentést, amelynek vannak bizonyos elemei, de ez nem elegendő elem ahhoz, hogy teljes értékelést végezhessünk. Köszönöm szépen. Um, now, we don't have a lot of time, but I think... Nincs, sajnos nincs, nincsen már túl sok időnk, de talán méltányos lenne megadni a London Economics képviselőjének, hogy röviden reagáljon, aztán részletesebben még visszatérhetünk ezekre a kérdésekre a későbbiekben, és aztán Van de úr is zárszó erejéig szót kap. Köszönöm először is. Ami a hatásvizsgálat körét illeti, szándékosan szűk körűen vizsgálódtunk, ami a különböző új berendezések kötelező bevezetésének hatását illeti, és a későbbiekben kell majd részletesebben megvizsgálni az emisszió, a kibocsátás csökkenését, avagy az ABS hatását a könnyebb vagy kevésbé súlyos balesetek számára. Ezt a szükebb körű vizsgálatot az indokolta, hogy nem állt elegendő időnk rendelkezésre, ami pedig konkrétan az ABS költségével kapcsolatos kérdést illeti, itt 500 euróval számoltunk. Valóban nem tárgyaltunk, nem konzultáltunk a gyártókkal, de ismerjük a költségbecslésüket, amit a jelentésünkben is megemlítünk. Az 500 eurót tekintettük a legmagasabb összegnek, ezt, támasztja alá, ezt támasztják alá a közelmúlt megfigyelései, illetve az ABS-sel felszerelt jelenleg futó modellek. Ami az egyéb költség tényezőket illeti, a szigorúbb kibocsátási határértékek bevezetése, vagy az OBD esetében konzervatívabb, tehát alacsonyabb becslések alkalmazása. A gyártók is kritikával illettek minket ilyen alacsonyabb becslések miatt. Tehát még egyszer az 500 eurót említette a TLR jelentés is. Tisztában vagyunk azzal, hogy egyes motorkerékpárok esetében a költség különbségenél alacsonyabb, 380 körüli, ugyanakkor egyéb számtások 300, illetve 530-al is számolnak, tehát az 500 viszonylag észszerű becslésnek tűnik. ami pedig az egyéb hatásokat illeti valóban nem vizsgálódtunk, és nem biztos, hogy vannak megfelelő módszerek e tekintetben. Tekintettel a területen végzett korábbi munkákra, az, az infláció, amivel mi számoltunk, indokoltnak, alátámasztatónak tekinthet. Menders úr kíván-e szólni, nem? akkor Van de Kamp úr, kérem, foglalja össze a vitát, és aztán meghatározok, hogy hogyan lépünk tovább. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy következtetést vontam le mindenből, mindenből, nevezetesen, hogy a szakbizottság tagjainak döntő többsége egyre jobban meggyőződött, meggyőződhetett arról, hogy az általunk elfogadott módosítások helyesek. Vannak még viták, konkrétan például a könnyű mopedek eh, vagy eh, motorral felszerelt kerékpárok esetében az ABS alkalmazásáról, de lehet, hogy módosítanunk kell itt a politikai megközelítésünket, másodszorban pedig én eh, szeretnék felhatalmazást kapni arra, hogy a tanácssal és a bizottsággal a lehető legjobb kompromisszumokban tudjunk megállapodni. Én nagyon aktívan dolgoztam ezen a témán, a Dán elnökség alatt pedig megkísérlünk június 4-ig végleges megállapodásra jutni. Úgyhogy én várom, hogy felhatalmazzanak holnap. Az árnyék jelentéstevőkkel is remélhetőleg ugyanolyan jó lesz az együttműködés, mint volt ez idáig. És most a tanácssal, illetve Zsannal, Zsanúrral fogok szorosan együttműködni, elnök. Ha a koordinátorok ehhez hozzájárulnak, sajnos Gephardt asszony éppen most kiment, de Westphal asszony gondolom egyetért, hogy holnap erről szavazunk, Schwab úr. Egyetért, rendben akkor javasolnám, hogy ha mindenki egyetért Rüle, hogy Manders úr nincs itt, hogy a tárgyalási felhatalmazásról rögtön a szavazás elején szavazzunk holnap, hiszen itt a tagok több mint felének hatása, szavazásáról, szavazására van szükség. Úgyhogy mindenkit értesíteni fogunk, hogy a szavazás Ban holnap az első téma ez a felhatalmazás lesz. Ami pedig a hatásvizsgálatot illeti, a szakbizottság nevében ön a vezető, vagy fő tárgyaló, tehát a módosításokat ennek tükrében kell, hogy képviselje. És azt hiszem, hogy számos további információ állhat rendelkezésünkre, amivel meg tudjuk védeni az álláspontunkat a tanácssal folytatott tárgyalások során, például azzal kapcsolatosan, hogy a tanulmány hogyan készült, gondolom, hogy Gebhardt asszonyjal önnel is majd konzultálnak. Először is a hatásvizsgálati eljárások követ kezdtében, és szerint erre kötelezettek is vagyunk. Tehát a London Economics-nak még egyszer köszönöm, hogy bemutatta a tanulmányokat. Holnap folytatjuk a szavazással. Köszönöm Filip Zsannak, és sikeres tárgyalást kívánok. Most pedig akkor lépjünk tovább. A második tanulmány bemutatása következik a nap során. A szakbizottság adott megbízást egy tanulmányra a modernizált vámkódex végrehajtására vonatkozóan. Ez egy nagyon időszerű kérdés. A bizottság ugyanis február 20-án fogadta el az átdolgozott változatot, és később kapjuk meg a részletes javaslatot, úgyhogy ez egy nagyon hasznos háttérinformáció lesz most számunkra, fél tizenkettőkör pedig Szemata úr csatlakozik hozzánk, ővele is majd konzultálunk ebben a kérdésben. A tanulmány szerzői a hátsó sorokban már helyet foglaltak, a PricewaterhouseCoopers, Belgium, Holland, Belga, illetve Holland irodából. Remélem, hogy mindenki itt van, a teljes csapat felállt. Lejeune asszony vezeti be, ha jól tudom, a tanulmányt. A jelentés tevő is hamarosan ideérkezik, de ő most a külügyi szakbizottságban van éppen. Az árnyék jelentéstevőket is meghallgatjuk, a bizottság képviselője is jelen van Örömmel üdvözöljük a bizottság vám ügyi csapatát, tehát ők is szót kapnak majd. Lezsön asszony, örömmel megadom a szót. Vannak ábrák is, amelyek az anyagban szerepelnek. Morning, thank you, Mr. Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel üdvözlök. Hölgyeim és uraim, megtiszteltetés számomra, hogy itt bemutathatom ezt a tanulmányt a modernizált vámkódexről. Rögtön rá is térnék a harmadik szlájdra, tehát napirendünk részeként először a vám fontosságának háttéről, hátteréről, aztán pedig a tanulmány hatájáról és módszeréről fogunk beszélni, az adatgyűjtési rendszer e-, eredményekről és a jövőben elvégezendő feladatokról akkor kezdjük először azzal, hogy a vám fontosságát tekintjük meg. A tanulmány a modernizált vámkódex megvalósításával gond, foglalkozik, de azért foglalkozunk ezzel a témával, mert a, nagyon fontos ez. Tehát 27 vám hatóság ellenőrzi a nemzetközi kereskedelmet, és a vámok tulajdonképpen a kereskedelem leg nagyobb akadályai. 13 milliárd eurós költséggel jártak ezek 2009-ben. Az, a bevételek viszont az Európai Unió összes költségvetésének bevételeinek 15%-át jelentik és 19 milliárd euróra tehetők. Ezen kívül a vámhatóságok ellenőriznek és ezzel kapcsolatban körülbelül 200 millió vámhatósági nyilatkozat születik. Végül pedig a vámhatás, vámhatóságok a modernizálás állandóan végbe menő folyamatában is részt vesznek. Ennek egy része az e vámkezelés, tehát a vámkezelési eljárások leegyszerűsítése és minden lehető adat kompjúterbe való bevitele. A javaslatban, a Fiskes programmal kapcsolatos javaslatban is látható, hogy a költségvetés nagyon nagy része a vám ügy területre fog befolyni. Végül pedig elmondanám, hogy jelenleg a vámhatóságok 27 különböző nemzeti szám, számítógépes rendszert használnak, és minden működtető a saját nemzeti rendszerével kapcsolatos interfészt használ, de amely, amely országokkal kapcsolatban van, azoknak az országoknak az interfészeit is ismernie kell, kezelnie kell. Úgyhogy így néz ki az a kép, az a rendszer, amivel dolgoznunk kell. Akkor most hadd mondjam el, hogy a tanulmány milyen eredményekkel jár 2011. júniusában kezd, kezdtük elkészíteni ezt a modernizált vámkódexről szóló tanulmányt, és múlt héten fejeztük be a munkát, pontosan akkor, amikor a bizottság elkészítette az átdolgozását ennek a kódexnek. A kódexet 2013. június 24-én kell bevezetni, és ezért az volt először is a fontos, hogy tudjuk-e, hogy ez a dátum megvalósítható-e. Analizáltuk azt, hogy az érdekeltek milyen problémákat láthatnak, amelyek megakadályozhatják ezt a bevezetést illetve szerettünk volna technikai útmutatót adni, és egy listát adni az Európai Parlamentnek arról, hogy milyen feladatok állnak még előttünk a megvalósítás terén négy fázisú lesz, volt a módszer. Először dokumentokat, dokumentumokat tanult, tanulmányoztunk és adatokat gyűjtöttünk, konzultáltunk az érdekeltekkel, nyolc nemzeti vámhatósággal, több európai KKV-vel, multinacionális vállalattal és egyéb ipari képviselővel. Ebből a az elemzésből egy sor ajánlás született, többek között az, hogy az Európai Parlamentet mindenképpen be kell vonni a megvalósítás folyamatába a, ki, kifejlesztettük a jelenlegi keretet. A második szakaszban össze kell gyűjteni az adatok alapján megállapított eredményeket. Ezek közül az első legfontosabb az, hogy a kereskedelem számára kulcsfontosságú a modernizáció a vámterületen, és a központosított vámkezelés még további vizsgálatra szorul, például az ÁFA és a különböző más összegek kereskedelemre való, kereskedelem javára való felhasználására, és itt nagyon fontos az számítógépes eszközök bevezetése. Azon kívül azt is látjuk, hogy még nagyon sok aggodalom él, hiszen nagyon aggódanak a különböző vám hatóságok attól, hogy az régi és az új rendszerek párhuzamosan fognak tovább működni. Például ezen a dián látható egy ajánlás, amely a rendkívül világos és harmonizált számítógépes interfész bevezetésére vonatkozik. Ez a legfontosabb eszköze az akadályok elhárításának tehát központosító, számít, központosított számítógépes rendszerre van szükséges, itt feljön a cloud computing kérdése, és egy más, sor, sor más olyan eszköz, amelyet meg kell vizsgálni. Bizonyos tagállamok hajlandóak arra, hogy a nemzeti rendszereket központilag kezelt rendszerekkel helyettesítsék, más tagállamok viszont szeretnék megtartani a saját rendszereiket a központi, kif, központilag kifejlesztett rendszert is át lehetne gondolni. Tulajdonképpen csak két tagállam ellenezte ezt az ötletet. A kereskedők 95%-a támogatná a központosított hozzáállást. A modernizált vámkódex bevezetése először is arra épül, hogy meglegyen megfelelő képzés és információ megosztás és egyelőre úgy érzik a képviselők, az érdekeltek, hogy nem kapják meg a megfelelő információt. Harmadik fázisban elemeztük az eredményeket, a negyedik szakaszban pedig az ajánlásainkat állítottuk össze. Az ajánlásunk ebb, ezen a táblázaton látható. Négy olyan eljárás javasolunk, amelyek egy minden szinten integrált vám eljárást ajánlanak. A narancssárgával vannak jelölve a legfontosabb javaslatok, tehát az átdolgozás, a megfelelő megfelelő delegált aktusok végrehajtása és a nemzeti jog, jogalkotásba való átültetése. A sárga a technikai intézkedések, amely először is egy nagyon fontos IT stratégia kialakítása lesz, tehát hogy az elkövetkezendő évtizedben hogy fogunk majd dolgozni központosított vagy nem központosított számítógépes rendszerekkel. Ezt kell először eldönteni, és hogyha erről döntést hozunk, akkor lehet egy cselekvési programot összeállítani, és átültetni a nemzeti szintekre, és akkor lehet majd módostani az egyes tagállamok nem, számítógépes rendszereit. Annak érdekében, hogy biztostsuk a bevezetést, el kell készíteni a kereskedők és a vámhatóságok részére is egy alapos útmutatót, és, ezt, és, a, és a megfelelő képzést is meg kell szervezni ezzel kapcsolatban. Ez a lila rész. Végül pedig az Európai Parlament bevonásának kötelezettségéről szólunk, tehát az Európai Parlamentet, parlamentet mindenképpen be kell vonni a részletes cselekvési terv kidolgozásába és be megvalósításába az európai, transzeurópai számítógépes rendszerekről szóló vélemények alapján úgy állapítottuk meg, hogy legjobb esetben 5, de legrosszabb esetben akár 21 évet is igénybe vehet ennek a bevezetése, majd kollégám elmondja a két utolsó szlájd segítségével az eddig fennmar- még fennmaradó kérdéseket. Köszönöm. Tehát van egy sor alapkövetelmény, minimumkövetelmény, amely szükséges a sikeres bevezetéshez. Tíz pontban foglaltuk ezeket össze. Először tehát az átdolgozás, amelyet eddig láttuk, ehhez szükség van egy hatástanulmányra is, különösen egy végrehajtási ütemterv hiányzik még, úgyhogy egy sor dolog még, sor alapfeltétel hiányzik még a végrehajtáshoz. A, aztán a végrehajtási fázisokkal kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy az, a számvevőszéknek is el kellene készíteni egy jelentést erről, másodszorban pedig a bizottságnak, bizottság két évenként kellene, hogy jelentést küldjön az e- Európai Parlamentnek a megvalósítása megvalósítás folyamatáról. Ez áll a javaslatokban, de mi úgy gondoljuk, hogy évenkénti jelentésre lenne szükség a követelményeket két csoportra osztottuk. Az egyik a számítógépes oldal. Úgy gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban nyolc konkrét ajánlattal tudunk élni. Először is a számítógépes stratégiával kapcsolatban egy, somó, egy, egy sor hatástanulmányt, megvalósíthatósági tanulmányt kellene elkészíteni, különösen azzal kapcsolatban, hogy központosított vagy nem központosított rendszert használjunk-e aztán meg kell, kész, kell, kell készíteni egy megvalósítási tervet, amelynek meg kell felelnie a más stratégiai tervvel kapcsolatos intézkedéseknek is, és a többi terület, különösen az áfa és a jövedéki adó területe nagyon fontos, hogy ezekkel összehangoljuk a vámkódexet, különben nem lesz sikeres egyiknek sem a bevezetése. Végül pedig a tanulmányozni kellene a finanszírozást és azokat a forrásokat, amelyek segítségével ezt az egészet finanszírozni szeretnénk. Szeretnénk következtetésképpen elmondani, hogy a kódex sikeres megvalósítása nagyon nagy előnyel járna az Európai Unió érdekeltjeinek, tehát az állampolgárok, a tagállamok és a kereskedők számára is, de ezeket a csoportokat be kell vonni a végrehajtásba, a, talán a polgárok kivitelével, az össz, kivételével az összes többi érdekeltet feltétlenül be kell vonni az egész eljárásba, az egész kidolgozásba. És csak akkor tudjuk mindezt megvalósítani, hogyha egy egyik kezdetektől a, a, a befejezésig tartó, nagyon alaposan kidolgozott stratégiánk van a megvalósításra vonatkozóan. Azt hiszem, ennyit akartam mondani. Köszönöm. Akkor ezzel vége is a prezentációnak és nagyon szívesen válaszolunk az esetleg fölmerülő kérdésekre. Nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, hogy egy nagyon összefogott bemutatást találtunk, amely több kérdést is felvet. Nem tudom, hogy mennyi időnk lesz ma ennek a megtárgyalására, de hogyha majd Zrinszki kollega hozzá akar szólni, a Taxud főbb igazgatóság nevében, akkor kap rá időt. Nos, a másik kollégánk is most érkezett meg. Nem tudom, hogy ki kell, szeretnék kezdeni a kérdéskört. Én szeretnék több lényeges kérdéssel kapcsolatban kérdéseket feltenni. Először is a legjobb és a legrosszabb esetek között ugye 5 év és 21 év között nagy a, a különbség, és nagy, nagy a változó lehetőség. És hogyha az információtechnológiai fejlesztésekről beszélünk, egy 21 éves ciklus azt valószínűleg tíz generációs technológiát jelentene, tehát nem lehet ilyenfajta ütemtervre tervezni, mert ez azt jelenti, hogy a technológiai stratégia állandóan elavult lesz. Tehát ezért szeretném, hogyha elmagyarázná, hogy mi az oka annak, hogy ilyen nagy variációt ö, vettek a, a műveleti végrehajtás szempontjából lehet még van más kérdés is, de nem tudom, hogy ki szeretne erre a kérdésre válaszolni. Nos, ezt az ütemezést az érdekelt felek válaszai alapján állítottuk össze. Három részre osztottuk, a jogi végrehajtás, az IT technikai, és aztán a műveleti végrehajtásra. Ezt nyilván bizonyos sorban kell végrehajtani. És mi azt jegyeztük le, hogy az érdekelt felek mit gondolnak, hogy mennyi időt venne ez igénybe. Nyilván ez az üzleti és a nemzeti hatóságokat jelenti. És például, hogy a jogi végrehajtás amennek alapján egyáltalán el lehetne kezdeni ezt az egész feladatot, az akár fél évtől öt évig terjedhetne. És hogyha még erre rátesszük például az IT technikai végrehajtást, ahol már figyelembe vettük, hogy mik a létező IT rendszerek. Ez 5 évtől 18 évet jelentene. Ezt azt jelenti, hogy viszont ezután már-már teljes végrehajtás következne. Tehát úgy tűnik, mintha hosszú időt venne igénybe, de igazából ez egy nagyon összetett kérdés, hiszen az összes transeurópai IT-rendszer eddig egyetlen vám eljárással foglalkoztak, és most már mindegyik vámhivatalnak minden vámeljárása kapcsolatban kommunikálni kellene tudni. Ez azt jelenti, hogy az IT, szoftver és hardware ki kell erre alakítani. Egy kiegészítő kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Utalt az kialakuló új technológiákra, elsősorban a a számítási technológiával, amelyek, lehet, amelyek lényeges szerepet játszanak az egységes rendszer kialakításában. Ez a bizottság egy tanulmányt rendelt meg ezen politikáknak a hatását illetően, de mivel nem tudom, hogy igazából megválaszolta a kérdésemet, tehát hogy a technológia fejlődése mit jelent. Ön azt mondja, hogy a technológia fejlődhet az alatt, vagy pedig állandóan elavult lesz. Tehát a technológia most biztonságos-e a teljesítményt illetve vagy pedig most egy átmeneti szakaszban vagyunk-e, amikor meg kell határozni a technológiát? Válasz. Minden az IT stratégiától függ, de inkább átadom a e, szót a technológiai szakértő kollégának. Azért javasoltuk a, például a cloud computing technológiát, azért, hogy elvonatkoztathassunk az alkalmazás és a technológiai rétegektől. Tehát tegyük fel, hogy az alkalmazási réteg az stabil lesz három év múlva, akkor török, akkor jöhet a technológiai réteg, amely a saját sebességvel alkolna egy év, három év is lehetne, és különböző technológiai megoldásokat és sebességeket támogathatunk. Melyik kollégát szeretne még kérdést feltenni? Tudom, hogy van egy kolléga, aki nagyon kritikus azzal kapcsolatban, hogy a bizottság ezt késleltetni akarja. Nem hallotta azt az előadásban, hogy akár 21 évet is igénybe vehetne ez, tehát valószínűleg ezzel kapcsolatban nem lenne túlságosan lelkes. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy kés, késtem, de a Nemzeti Parlamentek képviselőivel közös ülésünk volt, és ott is volt feladatom. Nos, én valóban tanulmányoztam ezt a kérdést, és láttam, hogy 20-33 évet is említenek, vagy 2033-at e, e, emlegetik. Lehet, hogy inkább a másik oldalnak kellene feltenni a kérdést, de hát fel is tettem egész egyszerűen nem értem, hogy ez hogy lehet e, lehetséges. A legrosszabb forgatókönyv az a normális forgatókönyv. Elnök, azt hiszem van még valakinek másnak kérdése, és akkor válaszolnak majd. És Báldászári urat is szeretném üdvözölni, aki a fiskus kérdéseknek a jelentéstevője. Báldaszári úr akkor? Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem a következő. A technikai jellegű problémákat függetlenül, amelyek miatt ilyen hosszú időről beszélünk, mi lenne a, kér, a költsége a fogyasztók és a vállalkozások számára, hogyha komputerizálnák ezt a folyamatot, és amely ilyen hosszú ideig tartana. Nem hiszem, hogy egy átmeneti időszak ilyen hosszú ideig tarthatna. Tehát valóban rövidebb határidőket kellene meghatározni, és megvizsgálni, hogy milyen módon lehetne javítani a helyzeten, és működőképessé tenni a, a rendszert. Elnök? Azt hiszem, hogy az ütemezés és a technológia kérdése az fontos kérdés, és ez aggaszt mindenkit. Talán, hogyha erről többet tudna mondani, akkor megköszönnénk. So, um, yes, of course we... Természetesen az átfogó végrehajtási tervre egy példát készítettünk az öt év, mint legjobb forgatókönyvből eh, kiindulva egészen a 20, vagy az azt meghaladó eh, legrosszabb forgatókönyvig. Az, eh, a, egy ilyen program leginkább valószínűsíthető időtartama 2020-ig tartana. Az egész Európára kiterjedő informatikai rendszer kapcsolatosan már szereztünk tapasztalatokat, tehát ott lehet gyorsítani, és nyilván ez attól is függ, hogy milyen informatikai stratégiát választunk. Ha például az olyan korszerű eh, technikákat, mint a cloud eh, computing eh, vagy a szabványosítás lehetőségét veszük figyelembe, ezzel is nyerhetnénk időt. Ami pedig a gazdasági szereplők számára jelentkező költséget illeti, ezt még nem számítottuk ki, ezért azt javasoltuk, hogy erre vonatkozóan is egy hatástanulmányt, költséghaszon elemzést kéne végezni, mielőtt az informatikát megkezdjük, elkezdjük megvalósítani. Az érdekelt felek válaszaiból a kérdéseinkre az szűrhető le, hogy ez nem lenne egy jó ötlet. Mindez attól függ, hogy mennyire központosított és szabványosított eljárásokról beszélünk, és a költségek 50 ezer eurótól akár 2 millió euróig is terjedhetnek, de egyelőre ezt a számítást senki nem végezte el. Én is szeretném ezt még kiegészíteni. Véleményünk szerint minden azon múlik, hogy kellően következetes és jól kidolgozott informatikai stratégiát sikerül-e készíteni. Munka tervet kell készíteni az informatikára vonatkozóan, de emellett egy teljesen integrált megvalósítási tervre is szükség van. És ha ez megvan, akkor lényegesen gyorsabb lehet a megvalósítás mint a legrosszabb forgatókönyvben. Még egyszer, tehát a, leginkább észszerűnek tűnő a 2020-as dátum, és a bizottság maga is ezzel a határidővel számol, mint kivitelezhető, elérhető reális határidő. Nyilván nem lehet a 2033-at, mint normál feltételezést figyelembe venni. Egyébként nagyon sok időt fordítottunk pontosan a, ennek a kérdésnek az elemzésére. A 2033 végül is abból fakad, hogy megnéztük az eddigi rendszerek tapasztalatait, ahol 6-7 évig is tartott pusztán egy eljárás digitalizálása. Tehát a 10 pontos ellenőrző listánkon ez ezért szerepelt az informatikai stratégia kulcsfontosságú tételként előkelő helyen, hiszen a központosítás hatásait elemezve ez meggyorsíthatja a folyamatokat, figyelembe kell venni a cloud computing, illetve egyéb technikák alkalmazását is. Tehát megvizsgáltuk az egyes technikáknál, hogy mennyiben rövidíthető ezek révén a megvalósítás, illetve azt is vizsgáltuk, hogy ha lassul a folyamat, vagy lassabb a folyamat, ez milyen költségekkel jár a gazdasági szereplők számára. Mindez természetesen feltételezi a teljes körű project managementet, az éves beszámolást, illetve a megvalósítást követő folyamatos jelentéstételt. Schwab úr és mit úr kért még szót, elnök úr. Őszintén szólva, egy kicsikét meglep mindez, ugyanis nem először vitatkozunk erről a kérdésről, és most nem vagyok abban a helyzetben, hogy megmondjam, hogy a cloud computing vagy a szerver megoldás jobb-e. Ez nem a parlament dolga ennek értékelése. Egy kicsikét őrültnek hangzik mindez. Úgyhogy az egyetlen kérdésem a szakértőktől, hogy végül is ki felelős? És nagyon sarkosan kérdezem, hogy itt a kudarc most abból fakad, hogy a tagállam 27 saját informatikai rendszert akar megvalósítani, 27 különböző rendszergazdával, vagy pedig az EU mulasztásán múlott mindez. Köszönöm szépen a szót. Én is támogatom, és csatlakozom Schwab úr kérdéseihez. Úgy gondolja, hogy indokolt lenne, bős dolog lenne 2033-ig kitolni a határidőt? Ugyanis vámhatóságként én azt mondanám, hogy jó, hát ez nagyszerű, akkor 2033-ig rengeteg időm van, de nem tudom, talán a bizottság is megválaszolhatná ezt a kérdést, ugyanis ez bizonyos játékteret enged azok számára, akik nem akarnak semmit tenni. Itt most ez oly megdöbbentő volt, hogy ezt mindenféleképpen el kell kerülnünk, mondja az elnök úr. Akkor most a szakértőknek adom röviden meg a szót, majd Zelinski úr kap szót a bizottság részéről. Rüt biztos, hogy ki fogja egészíteni a válaszomat, de ez is egy nagyon fontos kérdés volt a tanulmány keretében, hogy vizsgáljuk meg a lehetséges ütemezést határozzuk meg a legrosszabb és a legjobb forgatókönyvet. Nyilvánvalóan az, hogy a legrosszabb forgatókönyv is szerepel benne, ez nem azt jelenti, hogy mi ezt támogatjuk, de mindenféleképpen rá akartuk mutatni arra, hogyha számos építő elem, ami az ellenőrző listán szerepel, nem valósul meg, akkor egy ilyen legrosszabb forgatókönyv várható, de ehhez képest lehet egy gyorsabb folyamatot is elképzelni, ami még elviselhető költséget jelent a gazdasági szereplők számára. Kiegészítésképpen a jelentés ajánlása szerint mi a 2020-as időpontban vagyunk meggyőződve, tehát egyáltalán nem a 2033-at veszük kiinduló pontként. Még egyszer, tehát a 2020-ast tartjuk megvalósíthatónak feltéve, hogy egy jól kialakított informatikai stratégiát is tartalmazó teljes körű megvalósítási terv készül. Elnök, hát itt az informatikai stratégia múlik tehát. Schwab úr azt kérdezte, hogy ön szerint, önök szerint ki a felelős? A tagállamok ellenállása, ellenállásán múlott-e az volt-e a döntő tényező a késedelemben? Ezt vetette fel Schwab úr a kérdésében. Úgy gondolom, hogy itt több dologról van szó egyszerre. A vámhatóságok jelenlegi működése alapján a tagállamok felelősek az informatikáért, a vám bevételek beszedéséért, és minden egyes alkalommal, amikor a rendszeren változtatunk, akkor 27 tagállamnak kell ahhoz alkalmazkodnia. ebből fakadóan a folyamat nagyon hosszadalmas, és általában párhuzamosan zajlanak a normál eljárásokkal az elektronikus eljárások. valójában az a gond, hogy igazából senki nem tud becslést adni előzetes elemzés nélkül arra vonatkozóan, hogy az egyes informatikai rendszerek megvalósítása mennyi időt vesz igénybe. Ugyanis tényleges vizsgálat nem történt, nem készült informatikai stratégia, és ez akadályozza a megvalósítást. Sőt, jogi értelemben is mindezt figyelembe kell venni. Ugyanakkor a támogató rendszereket is meg kell vizsgálnunk. Itt voltak nagyra törő tervek a 2013-as határidőre vonatkozóan, de ehhez nagyon sok mindenre szükség van, amire a tanulmányunk is, vagy a jelentésünk is utal. Még ehhez kiegészítésképpen válaszul a kérdésre, itt elhangzott, hogy több tényezőről van szó, de valóban egyes tagállamok igen görcsösen ragaszkodnak a már kialakult e, e, meglévő rendszerükhöz, ami nem akarnak változtatni, ugyanakkor viszont az is világossá vált a tanulmányból, hogy sok tagállam egyszerűen hiányolja, hogy valami fajta tervet vagy útmutatót kapjanak a bizottságtól arra vonatkozóan, hogy hogyan valósítsák meg az informatikai stratégiát. Tehát az átdolgozás végül is egy informatikai munkaprogramról beszél, vagy tervről, ami véleményünk szerint kulcsfontosságú az egész folyamat szempontjából. Elnök, és azt hiszem, hogy ez most egy jó felütés volt arra, hogy megadjam a szót a bizottság képviselőjének, és hogy megválaszolja a kérdéseket. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy üdvözöljük a tanulmányt, jó minőségű tanulmánynak tartjuk. Természetesen ez egy előzetes értékelés még, amit itt nyújthatok, mert csak néhány napunk volt az elkészítésére, tehát előzetes reakciómat mutatnám be, amely alapvetően a negyedik, ötödik fejezeten és az összefoglalón alapul illetve a minimum követelmények és az ajánlások elolvasásán. Először is hadd mondjam el azt, hogy nagyon jó törekvést láttunk, mindebben, és az a tény, hogy nyolc tagállamot kérdeztek meg, az azonban nem ad megfelelőképpen teljes képet a helyzetről. Szeretnénk tovább folytatni a tárgyalásokat minden tagállammal, annak érdekében, hogy a kép teljesebb legyen, és lehet, hogy akkor meg is változik az értékelésünk, különösen arra vonatkozólag, hogy hány tagállam hajlandó majd központosított megoldást alkalmazni, és hány a tagállam nem. A második kérdés természetesen az, hogy a, a határidő az 2011. szeptember 15-e volt, itt ért véget a tanulmány adagyűjtés, és az, a, a, azóta is sok minden történt már. Sokan beszéltek az IT stratégiákról, természetesen a bizottság feladata az, hogy ezeket kialakítsa, de egymagunkban ezt nem tudjuk elkészíteni alakítottunk ki struktúrákat, egy magas szintű kormányzó csoportot, az Európai Vámkezelő, illetve Vámhatóság felső szintjén. Ők például most is tanácskoznak, tehát nem arról van szó, hogy nincsen megfelelő elképzelésünk, hanem arról, hogy minden tagállamot meg kell győznünk a stratégia elfogadásáról, és be kell foglalnunk más érdekeltek véleményét is, különösen a kereskedőkért, És a kereskedőkön belül is megosztottak még a vélemények. Aztán az a kérdés is felmerül, hogy a különböző tagállamok mérete hogy befolyásolja mindezt. Szeretnénk egy olyan megoldást találni, amely minimum megoldás, és jelenleg az arról tárgyalunk a tagállamokkal, hogy ezt hogy oldjuk meg, de ez csak azt támasztja alá, hogy nem minden megáll, megoldást tud minden tagállam támogatni. Például arra azon dolgozunk, hogy először is a különösen kisméretű tagállamoknak megfelelő megoldást dolgozzunk ki, hiszen a költségek nagyon különbözőek kis és nagy tagállamok számára. Ezért szeretnénk inkább a kisméretű tagállamok képességeiből kiindulni. Aztán az elbocsátások csökkentését is meg szeretnénk valósítani, tehát olyan rendszert szeretnénk, illetve a megismétlődések felesleges megismétlődéseket is el szeretnénk kerülni, olyan ö, megoldást szeretnénk kidolgozni, amelyet nem csak egy tagállam tud alkalmazni, hanem sok. Aztán meg kell még gondolnunk a rendszer stabilitását, a rendszer biztonságát, ö, hogy a különböző érdekeltek és tagállamok erről mit gondolnak. Én biztosítatom az Európai Parlamentet arról, hogy ez a számítógépes stratégia a, áll a munkák középpontjában. A második változatot készítjük most el, tehát mint mondtam, szeptemberben volt az adatgyűjtés határ, határidejének lezárása és ki fogunk dolgozni egy harmadik főtervet is. Aztán van egy több éves stratégiai terv, ami most dolgozunk, és amelyet néhány hét múlva nyilvánosságra fogunk hozni, és ezzel integrálni kell az egész megvalósítási folyamatot, és ez nem csak a modern, modernizált vámkódexre fog vonatkozni, hanem minden vám rendszerre is. Ugye a vám nem csak a, a vámkódex alapján működik, van egy sor más terület, van egy sor más jogszabály, amely e-, ezzel nem függ össze, de amelyeket a számítógépes rendszernek ugyanúgy le kell fedni úgy kezdtem, hogy üdvözöljük a tanulmányt, de ennek ellenére van egy sor kérdésünk, tisztázandó ügy, amire szükségünk van. Néhány dolgot meglepetéssel tapasztaltunk, például, hogy az ECS és az ACS is használatban van a vámrendszerek közötti kommunikációban, ezt majd szeretnénk még tisztázni. Aztán a 2020-as határidőt is szeretném még egy kicsit jobban tisztázni. Köszönöm, elnök úr, ennyit akartam mondani. Elnök, köszönöm szépen, hogy eljött, és köszönöm szépen, hogy elmondta megjegyzéseit. Legrip asszony a jelentéstevő, szeretném megkérdezni, hogy ő szeretne hozzászólni. Tudom, hogy már itt elkezdtük az eljárást, de meg szeretném kérdezni ezt is, és ugyanakkor szemet a biztos urat is szeretném szeretettel üdvözölni, tudom, hogy ő is érdeklődik a téma iránt. Tehát Lagréd asszony. Nagyon szépen köszönöm, röviden szeretnék először is bocsánatot kérni, hogy nem tudtam időben megjelenni a belső piaci bizottságban mert egy másik bizottságban szavazáson kellett részt vennem. De ugyanakkor figyelemmel követtem az önök munkának a gyümölcseit. Nyilvánvalóan szükség van kiigazításokra a jövőben. Köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy a hajlandó a modernizált vámkódexet aktualizálni, és mindez a tagállamok vám főigazgatóinak a konzultálásával történt. Tehát azt hiszem, hogy mivel ez egy eléggé hosszú anyag, ennek a vizsgálatára több időre van szükség. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament aggájait figyelembe kell venni a, jog, a vámszolgálatoknak a modernizálása területén. Nyilvánvalóan a vámkódex alkalmazásának a határideje az egyik ilyen kérdés, hiszen itt egzisztenciális kérdések is felverülnek az új dátummal kapcsolatban. Van egy optimista és egy pessimista alkalmazási időpont is. Aztán a másik kérdés az, hogy a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban a különböző kompetencia megosztás kérdései hogyan rendeződnek. Nos, ennyit akartam csak mondani jelenleg tehát például a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a használata, a különböző hatásköröknek a, az elosztása, mind olyan kérdések, amelyekkel majd foglalkozni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik eljöttek, elsősorban a szakértőknek, hiszen ez egy nagyon fontos Lögrip asszonynak és az árnyék jelentéstevőknek, Badaszári úrnak is, mert ez egy nagyon összetett és nehéz kérdés, különösen, mert ez a bizottság most kezdett el foglalkozni ezzel, 2009 óta ez az egyik, egy, szinte egyetlen új elem, amelyel foglalkoznunk kellett. Nos, köszönjük szépen, hogy mindazok, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, olyan alaposan teszik ezt, és a bizottság javaslata, amelyet február 11-én fogadtak el, nem sokára rendelkezésünkre áll majd, és a jelentéstevő fogja majd ezt a munkát végezni a következő hónapokban. Nos, Ennyit akartam mondani azoknak, akik bennünket az interneten néznek, mindez az anyag majd a weboldalakon is rendelkezésre áll, és biztos vagyok benne, hogy fogunk majd foglalkozni bizonyos elemeivel ennek az anyagnak, és részletes megbeszéléseket tartunk a jelentéstevőkkel. És és nagyon örülnénk a bizottság megjegyzéseinek is. Nos, akkor pont időben tudjuk itt üdvözölni Semet a biztos urat a mai ülésünkön. Ez pedig azért történik, mert a biztosokkal következik most találkozó azon biztosokkal, akik a mi bizottságunk hatáskörébe tartozó témákkal foglalkoznak. Ez a strukturális párbeszédek keretébe tartozik, és a 2013-2014-es programokkal foglalkozik. A szakbizottság ez stratégiai szempontból szeretné megvizsgálni ezeket a kérdéseket, és ezért hívjuk meg a biztosokat is, már tavaly június óta tulajdonképpen foglalkozunk a kérdésekkel, és tulajdonképpen a munkaprogram előtt járunk már. Ugyanakkor nagyon örülünk, hogyha a biztos úr a különböző kérdésekkel kapcsolatban tájékoztat bennünket, és arról is szól, hogy mivel foglalkoznak majd, és a kérdésekre is válaszol majd. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! mióta utolsó eszmecserét fordítottunk, sok minden történt. A vám kérdések eh, a, azok napirenden vannak, és nagyon örülök, hogy az önök hozzájárulás ehhez a munkahoz milyen magas színvonalú volt. A modernizált kódex végrehajtását egy tanulmányra alapozzuk, amely új gondolatokat vet majd fel. Én itt most két kérdés, két szerepben vagyok itt. Először is a nemrégen megtett kezdeményezésekkel kapcsolatban, és aztán a 2012-es munkaprogrammal szeretnék foglalkozni. Mivel rövid idő áll rendelkezésemre, gondolom, hogy önök megkapták a tervezett kezdeményezésekről szóló anyagot. Először is azzal szeretnék fel, ö, foglalkozni, hogy a jogalkotók milyen anyagokkal fo, ö, foglalkoznak mert. Tavaly ö, tavasszal a modernizált vámkódex átdolgozására foglalkozunk, ezt most az Unió vámkódexnek hívják. Ö, most nem akarok a javaslattal foglalkozni, de kihasználom ezt az alkalmat, hogy a társ eh, joghalkotókat arra ösztönözzem, hogy a szükséges feladatokkal foglalkozzanak, és ne nyissák ki Pandora, Pandora szelencéjét, tehát ne foglalkozzanak a 2005-2008-as tárgyalások alapján lezárt kérdésekkel. És a modernizált vámkódex első fejezeti lezártuk már. A következő fejezetekben értékeljük a vám uniót azért, hogy a szükségleteket feltárjuk. Ebben üdvözlendő lesz az önök gondolatai is. Először önnek a modernizált vám kódex elfogadását megkönnyítik. Ez 2013. júniusában fog megtörténni. Mint tudják, a végrehajtási terv ambiciózus és hiteles, ugyanakkor minden érdekelt fel, fél elkötelezettségét igényli, mind a szakértelmet, mind a finanszírozást illetően az előbb bemutatott tanulmány is ezt szolgálja. 2020. decemberi határidő azt feltételezi, hogy ezt a kötelezettség, elkötelezettséget megkapjuk. Ugyanis a, a fiskális programnak szüksége van a támogatásra. A munkát elkezdjük ezzel nem sokára. Baldassari úr lesz a jelentéstevője, és ez időben segít majd az új program elfogadására 2013-ban. Fontos, hogy a Vám Unió a különböző hatóságok közötti együttműködést alapján történjen, elsősorban a transeurópai IT-rendszerek alapján. Az új program a meglévő programok erős pontjait használja ki, és csak korlátozott változásokat eszközöl. A legnagyobb változás a vám és a tax, tehát az adóprogramoknak az összevonása. Egyszerűsíteni és racionalizálni szeretnék a két programot a több éves pénzügyi keret, keretein belül. Tudom, hogy vannak olyan delegációk a tanácsban, akik két külön programot szeretnék ezzel kapcsolatban. Ez rossz jelzést küldene az állampolgároknak, tehát, hogy nem hajlandók a jogalkotók az egyszerűsítésre és a racionalizásra. Épp ezért önökre számítok, hogy önök támogatnak bennünket ebben. És most egy nagyon időszerű dossziéről szeretnék szólni, a szellemi tulajdonjog kérdéséről, ami a vámhatóságokat illeti. Tudom, hogy önök is foglalkoznak a bizottság ez irányú javaslatával, és holnap szavaznak Krajcman úr jelentéséről, tehát engedjenek meg néhány szót a jövőbeni rendeletről. Először is számítunk a parlament támogatására, hogy a szellemi tulajdonjog sértéseit, megsértését rendeletben szabályozzuk magasabb szinten. Itt a párhuzamos vám védelemmel kapcsolatos kérdések is eh, szerepelnek. Hát a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos összes kérdés szerepelne, és a vámhatóságok döntenék el, hogy a tevékenységüket eh, hogyan eh, fókuszálják a várható kockázatoktól függően. Ez lehetővé tenné a vámhatóságok számára, hogy a az illegális párhuzamos kereskedelemmel szemben hatékonyabban fellépjenek. A bizottság ezentúl tisztában van a Philips az Európai Bíróság Philips ügyben hozott határozatával a bizottság jelenlegi javaslata a lehető legjobb megoldást kíván, kínálja a tranzit kérdésekben, most is, illetve a jövőre nézve. Nincsen előzetes ok arra, hogy a tranzit forgalomban korlátozzuk a vámhatóságok szerepét. Egyértelművé tettük, hogy a vám rendelet egy eljárási rendelet, és nem érinti az anyagi jogot. És itt figyelembe veendő a szellemi tulajdonjogra vonatkozó anyagi jog, illetve a bírósági ö, ítéletek. Alapvető kérdés, hogy a helyi piacokon beengedjük-e az EU jogtulajdonosok hozzájárulása nélkül forgalomba kerülő termékeket. Nyilvánvalóan ez nem a vám rendelet célja, de minden esetre hatással lehet az anyagi jogra. Ami pedig a jövőbeni rendeletet illeti, remélhetőleg a vámok, vámhatóságok fellépésére tovább is lehetőség lesz. Amennyiben a szellemi tulajdon joggal rendelkezők nem járulnak ehhez hozzá, a vám hatóságok tevékenysége is komoly csorbát szenvedhet. Az Európai Parlamenttel, illetve a tanácssal szorosan együtt kívánunk működni, remélhetőleg még a Dán elnökség alatt meg tudunk valósítani egy megfelelő jogszabályt ezen jogok erőteljesebb érvényesítésére. Most pedig hadd térjek át a nemzetközi tranzit kérdésére, kapcsolatok kérdésére. A nemzetközi vám közösség különböző szereplőivel, a, az ellátási lánc különböző szereplőivel szorosan együtt kell működnünk. Az elmúlt évben a vámhatóságok is hangsúlyozták, hogy mennyire fontos a repülők berakodása előtti fokozottabb ellenőrzés, nyilvánvalóan itt nagyon fontos az előzetesen rendelkezésre álló adatok minősége. Ez nagy mértékben hozzájárulhat a repülés biztonsághoz. Figyelembe kell venni természetesen a gazdasági környezetet is. Kísérleti projektek indultak, amelyek tapasztalatait a jogalkotás folyamatában majd figyelembe vesszük szakértői csoportok is felálltak a postai szolgálatok területén felmerülő biztonsági kérdések területén, és szeptemberben, 2012. szeptemberében Dohában a következő fordulón ez is napirenden szerepel. Multilaterális fellépésekre, illetve kétoldalú vám együttműködésre is szükség van, a keleti partnereinkkel különös jelentőséget tulajdonítunk az együttműködésnek, illetve az atlanti és egyéb partnerekkel, például az USA-val, illetve Kínával. Az EU keleti határain komoly forgalom bonyolódik, éppen ezért nagyon fontos, hogy a keleti partnerekkel együttműködjünk a legális kereskedelem biztosításában, illetve az illegális kereskedelem visszaszorításában. Itt különböző megoldások vannak, például kétoldalú megállapodások, kötendők, a közös kölcsönös érdekek alapján konkrét fellépéseket felvázolva. Ilyen megállapodások Kínával, Oroszországgal és Moldovával történtek. Ukrajna a következő, ami a dohánytermékeket illeti, a dohánycsempészet károsan befolyásolja az egész belső piacot. Éppen ezért egy átfogó akciótervet terjesztünk majd elő a keleti partnerekkel való együttműködésre. Ugyanakkor minden fél részéről maximális elkötelezettséget várunk el. És örömmel számolhatok be a transatlanti vám együttműködésről. Tavaly júniusban Kalasz elnök úr, illetve Malmström asszony egy megállapodást írt alá az Egyesült Államok belbiztonsági hivatalának vezetővel, Napoletana úrral, Ebben mindkét fél szándékát fejezte ki az együttműködés elmélyítésére, illetve a többoldalú fórumokon való közös felépésre. Komoly előrelépés történt, a már meglévő együttműködési programok területén például az EU-USA e, kereskedelmi partnerségi megállapodás területén. Tavaly novemberben is e, folytatunk tárgyalásokat, és e, megállapodást kötünk majd tavasszal, ami júniusban lép hatályba. Aktívan részt veszünk ezen kívül az Egyesült Államok jogalkotóival is a konténerek 100%-os szkennelése érdekében. Napolatán eh, úr eh, ugyanakkor két évvel ki akarja tolni a 2012-es júliusi eh, határidőt erre tekintettel azt kértük az amerikai féltől, hogy a kongresszusban egy alternatív jogalkotást kezdeményezzen. Itt több rétegű kockázatfelmérési eszközöket kell alkalmazni, és nem egyoldalúan fellépni. Tavaly novemberben tárgyaltam Napoleoni utána úrral, és megállapodtunk abban, hogy intenzívebbé tesszük az együttműködést a légi teherszállítás biztonsága területén. Egy EU delegáció hamarosan ellátogat az USA-ba, fel tárva azokat a lehetőségeket, hogy a légi teherforgalomban hogyan lehet tovább fejleszteni az átvilágításokat Kínát, illetően a belföldi fellépéseket fokozottabb nemzetközi fellépéssel és együttműködéssel kereskedelem könnyítéssel, illetve statisztikai adatok megosztásával kívánjuk kiegészíteni a visszaélésekkel szembeni küzdelem érdekében. A legutóbbi statisztikák szerint a szellemi tulajdonjogot sértő termékek 85%-a Kínából származik. Az IPR vám eljárások szigorítására vonatkozóan már 2008-ban megállapodást kötöttünk, és ugye javult a helyzet, de további fokozottabb, intenzívebb fellépést várunk a kínai féltől, hogy minél jobb eredményeket érhessünk el a következő években. A szállítólánc biztonságát illetően szintén folytatjuk a biztonságos módszerek kifejlesztésére való kísérleti projektek elkészítését. Ugyanakkor arra is gondolunk, hogy a az e- EU és Kína közötti együttműködési programok megvalósíthatóságát is vizsgáljuk. Szeretnénk, hogyha megbzható európai kereskedők köre kialakulna, és hogy Kínában, és hogy ezzel megfelel, megfelelő ellátólánc biztonság alakulhatna ki Üdvözlöm az önök támogatását, az EU tervek támogatását illetően, és bármi, bármiféle kapcsolatot szívesen kihasználunk, amely, amelyel önök esetleg rendelkeznek. Nagyon szeretném az önök véleményét is meghallgatni az említett tervekkel kapcsolatban, illetve más olyan kérdésekkel kapcsolatban, amik az IMCO bizottság érdeklődési körében tartoznak. Elnök, köszönöm szépen ezt a nagyon hason, hasznos és igen átfogó bemutat, bemutatását a stratégiának. Nagyon jó, hogy a nemzetközi tevékenységükről is szólt, hiszen ezek minket különösen érdekelnek a hamisítás és a termékbiztonság szempontjából akkor most ö, a, a, abban a sorrendben mondom el, ahogy megláttam a hozzászólókat aztán még lehet jelentkezni a listára. Tehát Gelpelcs asszony, Sáldemóze, Kanyeci, Konferáci, Schwab kollégák és Koráca Bilc asszony szeretne hozzászólni, Valdaszári és Schmidt úr is jelentkezett. Akkor szerintem tulajdonképpen van elég időnk, úgyhogy szerintem egy pár kérdést gyűjtsünk össze, és utána válasz, válaszol majd a biztos úr ezekre így kettesével. Valaki szeretne még hozzászólni? Jó, akkor ennyi a lista. Gál Pelcsi asszony és Aldemoza asszony kérdését várom először akkor. Ah. Köszönöm azon felvezetőjét és nyilvánvaló látszik hogy rendkvül fontos kérdéseket részletezett és ezek nagyon fontosak az európai unió jövője és a közös egységes belső piac szempontjából. a kérdésem mégis általános és egyfajta teoretikus megközeltésű és a segtséget szeretném kérni hogy eligazodjak ebbe a kérdésbe. előre szeretném bocsátani hogy a szakmám adó tanácsadó tehát elég sokat foglalkoztam nemzetközi adótervezéssel is tehát valamennyire értem is elméletileg és gyakorlatban is ezt a témát. E, fogalmazzuk meg úgy hogy a célunk az egységes belső piac megteremtése minden tagállamnak ez a célja nekünk is ez a célunk gazdasági növekedéssel munkahelyteremtéssel. látszik hogy az egységes belső piac megteremtése egyes tagállamoknak érdeke előnyöket fognak belőle élvezni mások viszont a hátrányait is el fogják ennek az egységes piac megteremtésének szenvedni. az egységes piac megteremtésének egyik eszköze az adópolitika amely jelen pillanatban tagállami szuverenitás tagállami hatáskör. azt is mondhatnám hogy a gazdaságpolitikának az egyik eszköze nyilván az adóváltozás az pont ilyen az adóváltozások egyik csoport érdekcsoport előnyére szolgálnak másiknak a hátrányára. a kérdésem nagyon egyszerű tudna ön olyan adóváltozást vagy adópolitikát mondani amely nem diszkriminatv vagy kifejezetten versenysemleges? vagy akkor lépjünk tovább és a vizsgálati szempont ne ez legyen amit mostanában sajnos a bizottságnál látok hogy az adópolitikát eh, diszkrimináció és versenysemlegesség szempontjából vizsgálja hanem az hogy azt a fő célt ami a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés a tagállamok elérik vagy nem érik el. nem tudom hogy sikerült e megfelelően fordtani ezt a kérdést de ez egy alapvető megközeltés biztos úr. ha ezen nem lépünk túl és ezt nem e, zárjuk le ezt a kérdést akkor sem az egységes piacról sem az adópolitikáról nem tudunk a jövőben beszélni. köszönöm szépen! Okay. Well, this is a very wide-ranging question. Azt hiszem, ez nagyon széleskörű kérdés valóban, és nem csak Semeta számára, hanem mindenki számára. Akkor most hallgassuk meg még Sáldemóze asszony kérdését, és utána átadom a biztos úrnak a szót. Tessék, Sáldemóze. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm Semeta úrnak, hogy eljött és részt vesz ebben a nagyon fontos párbeszédben a parlament és a bizottság között. Először is az lenne a kérdésem, mivel ön az szellemi tulajdon jogok megerősítéséről beszélt, szeretném az aktáról hallani a véleményét, az ön véleménye szerint az akta hogy fogja befolyásolni e területen végzett munkánkat? Tudja, hogy a parlament az aktáról is készít majd egy dokumentumot, szeretném a véleményét hallani erről. Aztán azt mondta, hogy a jogok birtoklói kellene, hogy fizessék a vámokat. Ebben természetesen egyetértek, de a termékbiztonságról szóló véleményét is szeretném hallani. Biztos vagyok benne, hogy egyetért azzal, hogy a hatóságok felelőssége az, hogy az Európába beérkező termékek biztosak legyenek. Tehát persze a termékek gyártóinak is részben a felelőssége ez, de az biztos, hogy a, a, abban ő is, ön is egyetért, hogy a tagállamok felelőssége a termékbiztonság garantálása. Mi a véleménye arról, hogy, a, hogy ennek a finanszírozása a tagállamokban hogy folyik. Van erre több forrás, vagy csökkennek a források ezzel kapcsolatban? Hogy áll ez a kérdés? Köszönöm. Az első kérdést remélem, hogy jól megértettem. Azt kell, hogy mondjam, véleményünk szerint az adópolitika Európai Unión belüli koordinációja sokkal erősebb nagyobb szerepet kell, hogy játszon, és a bizottság tevékenysége is ebbe az irányba fog elmozdulni, hogyha a legutolsó évek és növekedési jelentést megnézte, akkor abban van egy adóról szóló e rész is, és ez azt jelenti, hogy az adópolitika koordinációja elkerülhetetlen része lesz az európai szemeszternek is. Így látjuk a fejlődést jelenleg, és hogyha megnézi, hogy milyen kezdeményezéseket tettünk, javasoltunk a múlt év folyamán, ezek mindegyike ugyanígy a az e- adópolitikák jobb koordinációját célozza meg, és az adóbeli tevékenységek hatékonyságát szeretné növekelni, ezzel együtt a belső piac hatékonyságát is. Például a, a közös, közösségi adóalap, az energiahatós hatékonyság, aztán a, a pénzügyi szektor integrációjára vonatkozó javaslatok, ezek mind a belső piacot erősítő javaslatok. Most arra van szükség, hogy ezeket a jogszabály javaslatokat elfogadjuk, és természetesen a tanácsot arra ösztönözzük, hogy ezeket a döntéseket minél előbb hozza meg az adócsalás kérdését is felhozta képviselő asszony. Ez, az, ez, ebben az évben nagyon erős, nagy súlyjal szerepel a mi napirendünkön is. Az elkövetkezendő napokban fogunk nyilvánosságra hozni, illetve kezdeni egy nyilvános meghallgatást a, a kettős adóztatásról, illetve arról, hogy az adóparadicsomok ellen hogy tudunk fellépni. Nagyon sok rendelkezés, nagyon sok intézkedés van készülőben, Európai Uniós szinten, és nagyon sok olyan koordináló jellegű fellépés, amelyet gyakorlatilag már az európai szemeszter keretében el is indítottunk. Úgy látom, hogy van egy sor olyan fejlődésre mutató jel, amely a belső piac jobb működését fogja majd alátámasztani. És egyetértek önnel abban, hogy az adópolitika a belső piac hatékonyságának igen fontos része és előfeltétele. Az aktáról szóló kérdést illetően véleményem szerint az akta, mint olyan, nem változtat meg az Európai Uniós jogszabályok közül semmiféle jelentős jogszabályt, és a az, in, a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni harc, illetve az ezzel kapcsolatos együttműködés ugyanúgy folyik tovább. Ennek a vámügyi vonatkozásai is változatlanok maradnak, de természetesen figyelembe kell venni a politikai környezetet, ezért javasolja a bizottság az Európai Bíróságnak azt, hogy ezzel kapcsolatban készítsen el egy véleményt. Nem szeretném ezt előre megelőlegezni, de reméljük, hogy a, jelen, a vélemény pozitív lesz. az aktával kapcsolatos tartalmat illetően. A termékbiztonságról azt tudnám mondani, egyetértek abban, hogy ez egy fontos és viszonylag új elem a vámtevékenységen belül. Sokkal nagyobb hangsúlyt próbálunk erre majd fektetni. Már tavaly is elfogadtunk egy egy átfogó termékbiztonsági útmutatást, amelyet a vám hivataloknak készítettünk el. Ezt nagyon pozitívan fogadták az iparágak képviselői is, támogatták ezt az útmutatást. És ennek az útmutatásnak az alapján úgy gondolom, hogy egy sokkal homogénebb megközelítést tudunk majd alkalmazni a vámhatóságok részéről a termékbiztonság területén is. Term- természetesen egyetértek abban is, hogy a vám az az első pont, ahol a különböző termékekkel kapcsolatos kérdések fölmerülhetnek, és itt nyílik a legjobb lehetőség a termékek piacról való eltávolítására, és az sokkal nehezebb, amikor már bejutottak az Európai Uniós piacokra a termékek. Ezért szeretnénk nagyon nagy figyelmet fordítani a vámhatóságok e, ezen tevékenységére is. Elnök, köszönöm szépen. Gál Perc asszony valószínűleg vissza szeretne még térni, ugye, erre? akkor majd a végén még lehetőséget adok arra, hogy hozzászóljam. De most további hozzászólónak adom meg a szót, Kányeci úrnak és Kafferáti úrnak. Um, labas dienas, komisár kungs. Mr. Commissioner, uh, thank you for your... Uh, Biztos úr, köszönöm szépen a bevezető megjegyzéseit. Szeretnék visszatérni a hatékony a vámszervek hatékony működésének kérdésén. Én lett képviselő vagyok, ez egy határos ország az Európai Unió, ország az Európai Uniónak, és védi a határok biztonságát az európai határokat. Hogyha megvizsgáljuk a szerződést, akkor világosan benne áll a 325-ös bekezdésben, hogy mindegyik tagállamnak a saját pénzügyi érdekeit kell védeni, épp a, a minden Európai Uniós pénzügyi érdekkel kapcsolatban. Ehhez pedig szükség van a vámszervek hatékony működésére. Tehát egy modern vámszolgálatra. A határországok számára a vámszervek modernizálásához nagyon sok pénzügyi befektetésre van szükség, beruházásra van szükség. Ha megvizsgáljuk a bizottság javaslatát a 2014-2020-as költségvetés illetően, ott találjuk a Fiskus programot. Ez a program nem biztosít további pénzügyi támogatást a határországok számára. nem szolgálná mindegyik tagállamnak az érdekét, hogyha a tagállam több támogatást kap a vámszervek hatékony működéséhez, a, költségvetést, az európai költségvetésből? És ön nyitott lenne ilyenfajta javaslatra a jövőben? Végül pedig az elnök az intézném szavaimat, mert kényelmetlenül érzem magam, mivel nem lettül szólhatok, ugyanis a lett nyelv egy hivatalos nyelv az Unióban, és nem most történik meg először, hogy nem az anyanyelvemben beszélhetek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Én majd erre reflektálok később, akkor kérdezzük a következő hozzászólóját. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Azt mondta, hogy egy olyan megoldást támogat, amely a vám és a fiskális unió lehetőségét összebékíti. Miért? Ez egy politikai üzenet európai állampolgároknak? Hiszen egységesnek kellene, és ösztönzőnek kellene lenni ennek a válasznak. Nem tudom, hogy ön és a munkatársai értékelték-e már, az egyetlen rendelkezésnek a problémáit. Ugyanis ez két olyan kérdés, amelyek valóban összekapcsolhatók, de vannak különbségek is, elsősorban a dinamikájukat tekintve. És pontosan ez az a különbség, amely hogyha nem foglalkozunk vele, különböző módokon, két külön rendelkezésben, akkor nem feltétlenül jó eredményeket hoz. Tehát engem az aggaszt, hogy ez a különböző dinamikája ennek a két területnek, tehát bizonyos módon ezek különbözőek, és ez azt jelenteni, hogy időt vesztünk, és nem tudnánk olyan részletesen szabályozni ezeket a területeket, mint a külön rendelkezések tudnák. Azt hiszem, hogy a kiindulási hely a két témában nagyon távoli. Tehát nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleményem. Biztos úr parancsoljon. Nos, a határországokat illetően megértem a határországok feladatait, elsősorban a keleti határországokét, és ezért is javasoltuk ezt a keleti határok akciótervét, tehát az Eastern Border Action Plan, tehát hogy közös műveletek legyenek, technikai segítségnyújtás a, tagáll- a határon lévő tagállamoknak. És vannak más fellépések is, amelyeket javasoltunk azért, hogy a keleti határokat megvédjük. Amikor a pénzügyi aspektusokat vizsgáljuk, akkor meg kell említeni a Fiskus programot, amely már készen áll az IT-rendszerek közös alakítására. Épp ezért ez nagyon fontos, és ez méretgazdaságosságot bizonyít a tagállamoknak, hogy a 27 tagállamban kidolgozzák, a, kifejleszék a, az IT rendszereket, és aztán egymás rendelkezésére bocsátsák. A felszerelést illetően, és azt hiszem, a keleti határországok nagyobb támogatást kérnek a felszereléseket, például a szkenereket és másfajta eszközöket illetően. Tehát ez a regionális fejlesztési alapokból biztosít lehetőséget. Az én szolgálatom jelenleg tárgyal a régió főigazgatósággal arról, hogy hogyan lehet felhasználni a regionális alapokat a vámszervek szükségleteinek kielégítésére. Ez a következő több éves pénzügyi keretbe is beletartozik, és figyelembe fogjuk venni, hogy a keleti határországok országoknak egyesíteni kell a határvédelmet. És a regionális alapok felhasználásával, felhasználása egy megoldás lehet erre a problémára. A Fiskus programot illetően tehát hogy ez egy vagy két program legyen, hogyha jól értettem a kérdést. Természetesen beszéltünk a két program összekapcsolásának a hasznáról, előnyeiről, és természetesen a negatív hatásairól is. De végül is arra a következtetésre jutottunk, hogy a program közös összefoglása mégiscsak előnyökkel rendelkezik mert az erősebb együttműködés a vám és az adóhatóságok között, amely ma nem feltétlenül történik meg, az előnyökkel jár, különösen, hogyha világosan meghatározzuk a határokat, határait a vám és a az adó kérdéseknek. Ezért egy olyan megoldást javasoltunk, amely egyrészt egyszerűsíti a programozási rendszert, ugyanakkor lehetővé teszi a szinergiát az adó és a vám adminisztráció között. Ugyanakkor biztosítja azt is, hogy azon kérdések, amelyek az adó vagy a vámhatóságok sajátjai, azokat külön is lehessen kezelni. Várom az ezzel kapcsolatos további megbeszéléseket, ebben, akár ebben a szakbizottságban is, ugyanakkor figyelembe kell venni a bizottság általános célkitűzését, amelyet a parlament is támogatott, tehát, hogy a több éves pénzügyi keret rendszerét csökkenteni kell, egyszerűsíteni kell, és a programok számát csökkenteni. Elnök, Baldassari úr, talán majd foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Mi egy közös eh, javaslat, eh, közös vizsgálatát javasoltuk ennek a javaslatnak. Eh, tehát a, a Monetáris Bizottsággal együtt vizsgálnánk meg. És Kaunász asszony megjegyzését is figyelembe vettem. Tehát a nyelvi ellátást életen. Idegen, azért tettem fel ezt a kérdést, mert idegen nyelven nem érzem olyan jól magam, amikor egy ilyen technikai jellegű kérdésről beszélek, és hogyha nem tudnék angolul, akkor hogy vennék részt ebben a munkában? Jó, mindent megteszünk majd ennek érdekében. Schwab úr és Kretz asszony. Köszönöm szépen a biztos úrnak, hogy rendelkezésünk állt. Négy dolgot szeretnék most érinteni. Sademoze asszonyhoz csatlakozom először is a Kraszman féle jelentés az aktával kapcsolatos kérdések teljesen egyértelműek, és nekünk, európaiak nem áll módunkban azt mondani, hogy a érvényesítés illetve a tulajdonjog pusztán európai jog. Ez egy teljesen magán jellegű ügy. A vámhatóságoknak bizonyos keretek között, az akta keretei között például ezt a jogot érvényesíteniük kell, akár vállalatoké ez a jog, vagy másoké és Kreuzmann úr jelentésére utalva az IPR és a VÁM terület, itt licenc jogi megállapodásokról is szól van, amiben a vállalatokat is be kell vonni. Ezen kívül említenem kell az árukkal kapcsolatos kalózkodást vagy hamisításokat. Az Európai Unió mint ahogy ezt Pötering elnök úr már korábban elmondta. A világ egyik olyan területe, ahol nem a hatalomnak van joga, hanem a jognak van hatalma, és ezt is figyelembe kell venni másodszorban. Említette ezt az érdemdús intézményt, illetve kezdeményezést, amely az USA-val kapcsolatos együttműködést illeti. Ma délelőtt a szakbizottságunkban már szóltunk a korszerűsített vámkódexről, ami várhatóan csak 2020-ban kezd el működni és ez komoly házi feladatokat jelent a tagállamok számára is. Ugyanakkor a nagy probléma abban rejlik, hogy a kisebb tagállamok érdekei eltérőek, ami a vám eljárások számítógépesítését illeti a nagy tagállamokhoz képes. Nem tudom, hogy az együttműködés hogyan erősíthető, és a bizottság egyfajta tervet akar készíteni a nagy tagállamok számára, tehát ők hogyan tudnak példával szolgálni, és hogyan lehetne erősíteni ezen a területen az együttműködést a tagállamok között harmadsorban. Már egy korábbi munkánkról is tett említét. Említette, hogy a vámpolitika nagyon szorosan összefügg az adópolitikával, ami valóban így van, de éppen ebből fakadóan egy erőteljesebb koordinációra is szükség lenne az egységes belső piac keretei között, egy közös irányítási rendszert. Vannak olyan esetek, ahol felmerül a gyanú, hogy a bizottság kész-e és hajlandó-e megfelelő kapcsolatot kialakítani a tagállamokkal, hogy valóban a belső piac kialakításának célját szolgálják ezek a szakpolitikák. És mint ahogy említettem már, a jövőben ezeket a kérdéseket erőteljesebben kívánják majd érvényesíteni. Végezetül Korea campus kolléga most éppen eh, kiment, és eh, sajnos eh, az elkereskedelmi munkacsoport képviselője nincs jelen, de utalt már korábban arra, hogy mennyire sürgős lenne egyszerűsíteni és egységesíteni az áfa szabályokat a határokon átnyúló kereskedelem tekintetében. Tehát jó lenne, hogyha erről is röviden szólna néhány szót. Korátszabb Bild asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, tavaly a parlament megszavazott egy jelentést egy hatékonyabb és méltányosabb Európáról, és most szeretném, ha megvizsgálná a speciális, a külön adók kérdését Magyarország vonatkozásában. Ezzel kapcsolatosan aggályunknak adtunk hangot, ugyanis ha jól tudom, a költségvetéspolitika nemzeti kompetencia, miközben mindannyian arra törekszünk, hogy jobban működjön a belső piac, és megvalósuljon a vállalat alapítás, letelepedés joga. Itt mi Kapcsolatba léptünk a magyar hatóságokkal, levelet intéztünk hozzájuk, és a szakbizottságunk is felvetette ezt a kérdést az illetékes miniszter felé, illetve az IMCO szakbizottság tavalyi magyarországi látogatása során. Azt hallottuk, hogy ez egy időben korlátozott adó, és 2012-ben hatályon kívül helyezik. Itt egy konkrét kiskereskedelmi adóról van szó azt hiszem, hogy különösen most meg kell vizsgálnunk a romló magyarországi gazdasági helyzetet, és azt hiszem, hogy nem lenne helyes most felemelni a hangunkat és vádolni egy tagállamot, hanem konstruktívabbak lehetnénk, ha a jobban működő belső egységes piac tükrében párbeszédet folytatnánk, Ez a mi érdekünkben épp úgy áll, mint az üzleti körök érdekében és az üzlet embereket, az üzleti élet képviselőt is be kéne vonni ebbe a párbeszédbe. Ugyanis nem engedhetjük meg az extrémizmust, vagy a nacionalizmust Európában. Tehát a Magyarországgal folytatott párbeszéd kapcsán milyen lehetőségeket lát az esetleges diszkriminatív intézkedések következtében alkalmazandó vagy érvényesítendő kötelezettség szegési eljárása. E, biztos úr, igen, sok kérdést kaptam, és gondolom, hogy ezek általános érdeklődésre tartanak számot. Az utolsó kérdéssel kezdeném. Most véglegesítjük ennek az adónak a vizsgálatát, a szolgálatunk óriási munkát végzett, hogy részletesen elemezze ezt a bizonyos kiskereskedelmi adót, és most, ma nem tudom még megmondani a, azt, hogy mi lesz a végső ítélet, a végső döntés, hiszen a szolgálatnak kell elkészítenie a, előkészítenie a döntést, és valamikor tavasszal várható a végső döntés. Ami pedig az áfa szabályok egyszerűsítését illeti, tavaly egy közleményt adtunk ki az ÁFA jövőjét illetően, felvázolva a jövőbeni munkánkat ezen a területen. A Dán soros elnökség nagyon aktívan dolgozik ezen közlemény alapján, és várhatóan a tanács is következtetéseket folyta, fogad majd el ezzel kapcsolatosan, aminek alapján nyilvánvalóan a munkánkat a konkrétumokra, a konkrét javaslatokra fogjuk összpontosítani. De mindaddig, amíg a következtetések meg nem születnek, már döntés született az idei évre vonatkozóan, nevezetesen, hogy egy webportált készítenénk, amiben közé tennénk az összes tagállam összes áfa kulcsát, a csökkentett, a kezdeményes, illetve az általános kulcsokat, annak érdekében, hogy megfelelően lehessen ezeket alkalmazni. Ezen kívül idén szeretnénk felállítani egy háromoldalú csoportot, amiben az üzleti élet, az adó tanácsadók és a bizottság képviselői lennének, és vizsgálnák meg az üzleti szempontból legfontosabb kérdéseket, hiszen az ÁFA végül is egy nagyon összetett és gyakran nagyon technikai jellegű dolog, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy figyelembe vegyük a gazdasági élet képviselőinek javaslatait is. Ez a három oldalú csoport lenne tehát egyfajta vitafórum vagy eszmecsere fórum. Idén ezen kívül foglalkozni kívánunk az áfa csalások kérdésével is, én javaslatot teszek egy gyors reagálási mechanizmusra a csalásokkal szembeni fellépés kapcsán, tehát ez már egy idei munkánk. A következő években, 2013-14-ben pedig konkrét javaslatokat fogunk készíteni a közleményünkben foglalt egyéb elképzelésekre vonatkozóan az áfa jövőjét, illetően például az administratív terhek csökkentése terén. Ez is egy nagyon fontos területe a munkánknak. Az adókoordinációt illetően az általunk előterjesztett elképzelések az AGS kapcsán megjelennek az adókoordináció területén. Reméljük, ezek az elképzelések, ezeket az elképzeléseket a tanácsban az államfők és kormányfők elfogadják, és konkrét ajánlások születnek majd a megvalósításra vonatkozóan. Ezeken az ajánlásokon, adópolitikai ajánlásokon már dolgozunk, és én ezt egy nagyon komoly eszköznek tartom az adópolitikák koordinációjára, és gondolunk itt konkrétan az adók át az adóteher átvitelére egy kedvezőbb adórendszerbe. A munka erőt terhelő adók kapcsán ezeket az ajánlásokat fog majd a tagállamok elé terjeszteni. Ami pedig a saját feladatainkat, munkánkat illeti, a korszerűsített vámkódex megvalósítása terén. Itt meg kell mondanom, hogy a PricewaterhouseCoopers jelentésében magam is olvastam a pessimista és optimista határidőket. Tudom, hogy önök kicsi aggódnak a pessimista határidő kapcsán, ami már egy olyan évre tolódna ki, amikor már alig leszünk közülünk bárki is itt, mondjuk ön talán kivétel, nagyon alaposan megvizsgáltuk az átdolgozás során mindezt, és ezért szerepel 2020, mint reális határidő. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy itt nem csak a bizottságon múlik mindez, ha ez a bizottságon múlna, akkor ezt nagyon gyorsan megtehetnénk, de hát itt minden tagállam részt vesz ebben a folyamatban, és a kereskedők is. Tehát biztosítanunk kell, hogy minden érdekelt fél képes legyen megvalósítani mindazt, amit a korszerűsített vámkódex előirányoz, és a PricewaterhouseCoopers eh, jelentésében is utalás történik arra, hogy itt folyamatos beszámolókra van szükség, és a bizottság kész arra, hogy rendszeresen tájékoztassuk önöket a legutóbbi fejleményekről ezen a területen, annak érdekében, hogy megfelelően tudjuk kezelni ezt a folyamatot. Már csak öt perc van hátra, és még két kérdés van. Schmidt és Bárdászári kollégák vannak a listámon, úgyhogy kérem, hogy mindenki röviden beszéljen, jó? Schmidt, aztán Bártaszári jelentéstevő úr. Köszönöm, biztos úr. Azt hiszem, hogy nagyon aktív volt az adóztatás területén, és talán az egyes javaslataik túlságosan is aktívak, de ezt majd egy másik szakbizottságban beszéljük meg. Ön szerint mi a legrosszabb forgatókönyv a modernizált vámkódex esetében? Mi arról hallottunk, hogy 2033 a legrosszabb eset. Ön szerint mi ez? Elnök, akkor ez az önkérdése, igaz? Igaz? Képviselő? Igen. Yes, I have another one. De van egy másik kérdésem is, ez pedig az aktáról szól. Az a kérdésem, hogy a bizottság miért most küldi ezt az Európai Bíróságnak? Miért nem tudta ezt korábban megtenni, hiszen már aláírták? Köszönöm. Báltaszári úr? Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni biztos úrnak ezt az eszmecserét, különösen azért, mert ez számunkra is lehetőséget ad arra, hogy legyőzzük a pessimizmusunkat, illetve az önök pessimizmusát. A modernizált vámkódex megvalósíthatóságát illetően. Egyrészt a a határaink nem átléphetetlenek. Itt a ö, hamisított mezőgazdasági termékek sem kivételek. Tulajdonképpen a hamosi, hamisított termékek legfőbb beszállítói nagyon gondosan választják ki, hogy melyik országokban lépjenek be az Európai Unióba, tudják, hogy milyen országok vannak nagyon nagy figyelemmel a hamisított termékekre, és melyek azok, amelyek nem. Tehát, hogyha van egy egységes vámuniónk, akkor ugyanazokat a követelményeket kell megvalósítanunk mindenhol, annak érdekében, hogy ugyanolyan figyelem irányuljon a hamisított termékekre mindenhol. Másik pedig, Másik kérdésem a bizottság javaslatán, a bizos, bizottság javaslatának a megmagyarázása erről az egységes javaslatról. Azt tudom mondani, hogy ez nagyon meggyőző, de még mindig két különböző szempont van a, még mindig külön, tehát vannak adóhatóságok és vámhatóságok, ez a két kapcsolattartó pont, hogy úgy mondjuk, és a vámhatóságok általában rugalmasak szoktak lenni, de nem mindenhol, nem minden tagállamban. Az adóhatóságok nem rugalmasak. Tehát tulajdonképpen két különböző célkitűzés van, és emiatt a program ketté oszlik ez, az, ez a bizonyos említett program, és lehet, hogy emiatt is értelmes lenne két külön programra választani, a, de akkor ugye két, hogyha két különböző program lesz, akkor két különböző számítógépes rendszer kell, két különböző képzési rendszer, stb. Én jelentős tevőként attól félek, hogy a két jelentés, amely a két szempontból készül el, és azért mivel hogy ilyen komplex ez a kérdés, és ennyire nagy különbségek vannak a tagállamok között, ez az, ez az egész le fogja lassítani a folyamatot. Megkérdezném, hogy mi a véleménye biztos úrnak erről. Először is az én legrosszabb forgatókönyvem. Erről azt tudom mondani, hogy az átdolgozó, az a legfontosabb, hogy az átdolgozott javaslatot minél előbb elfogadjuk. Ez az első határidő, ami után aztán a további határidők visszaszámlálása megkezdődhet. Én azt hiszem, hogy ez a dátum, amelyet a mi átdolgozási javaslatban, javaslatunkban javasoltunk, tehát 2020. december 1 -e, amúgy azért fokozatos bevezetést is javasolunk, tehát ez nem azt jelenti, hogy mindent, át, eh, mindent el kell halasztani 2020-ig, lesz már olyan dolog, amit addig előbb is be tudunk vezetni. Tehát úgy érzem, hogy ez a 2020-as dátum, ez reális, hogyha együttműködünk, akkor eh, képesek leszünk tartani ezt a határidőt és eh, a kereskedelem részéről a partnereink is tartani tudják majd ezt, különösen a számítógépes beszállítóinkkal kapcsolatban nagyon fontos, hogy ez a határidő megmaradjon. Az aktáról és arról, hogy miért csak most kap, léptünk kapcsolatba a bírósággal, hát ez volt a biztosok kollégiumának döntése. Ez azt mutatja, hogy a bizottság most már készen áll arra, hogy a bíróság véleményét is meghallgassa, és az ő tanácsuk alapján tudunk majd további fellépéseket tervezni. Az alapvető jogalkotáson nem változtat az akta. Ezt megerősíteném még egyszer lehet, hogy váratlan volt, hogy ilyen, e, ilyen heves reakciókat vált ki. Aztán az egységesebb, az, a vámszabályok egységesebb megvalósításának témájában. Hogyha a, megnézzük a javaslatunkat, illetve a, a majdan megjelenő javaslatokat a programot illeten, illetően ezek mind a, a harmonizáltabb EU jogszabály megvalósítás felé orientálódnak, az IPR-re kapcsolatos vám kezelési rendelkezések is arra felé mutatnak, hogy sokkal egészség, e, egységesebben alkalmazzuk ezeket a jogérvényesítési szabályokat. Azt hiszem, hogy ez a rendelet, ez a szabályozás és azok a javaslatok, amelyeket majd eh, ennek az évnek a folyamán még eh, megteszünk, tehát a kockázatmenedzsment, az ellátási lánc biztonságáról szóló rendelkezések, eh, a, ezek a kockázat elemző és ellenőrző rendszereket egyesít, egységesíteni fogják, és ez a vám kezelés egységesítéséhez is fog vezetni. Nekem az a célom, hogy a vám adminisztrációk mindenhol egységesen működjenek, és ne legyen különbség a különböző vámhatóságok működése között az Európai Unió területén. Na most az a kérdés, hogy egy program legyen, vagy kettő. Én már elmondtam az érveimet. Természetesen még csak most kezdődik ebben a szakbizottságban is az erről folyó vita. Készek vagyunk visszajönni és részletesen megtárgyalni önökkel ennek a megközelítésnek az előnyeit, hátrányait, de azért meg, meg kell néznünk a tagállamokban tapasztalható fejlődést is lenne, lesznek olyan tagállamok, amelyek szerint az adó és a vám igazgatás összevonása semmiféle problémát nem jelentene, egységes programmá való összeolvadása, de az is lehet, hogy más tagállamokban viszont meg is fognak történni ezek, a, ezek az összeolvadások. Én készen állok arra, hogy ezt a programot tovább tárgyaljam, és tovább érveljek amellett, hogy mi miért döntöttünk amellett, ami mellett döntöttünk. Elnök. Érdekes, hogy a Pricewaterhouse jelentése is beszélt erről a modernizált vámkódexről szóló előadásukban, tehát hogy a, a, az áfa és a jövedéki adók ügyében lenne egy harmonizálás. Elnézést kérek, de sajnos nem lesz arra lehetőség Gálperc asszony, hogy most hozzászólhasson, de talán majd a, találkozó után egy pár percet beszélhetne a biztos úrral, és elmondhatná, hogy mit szeretne még hozzátenni az elmondottakhoz. Köszönöm a tolmácsok munkáját, köszönöm szépen mindenkinek a részvétel, nagyon hasznos és nagyon jó időrendben lefolytatott vita volt ez, nagyon nagy érdeklődés folyik ezek, nagyon nagy az érdeklődés a témák iránt, örömmel várom a további együttműködést, és a Pricewaterhouse jelentését és tanácsait is nagyon szívesen látjuk a jövőben is ebben a témában. Köszönöm szépen a részvételt, és örömmel várom az jövő hónapokban folyó vitát. Akkor felfüggesztem az ülést három óráig. Három órakor Almunia biztos jön majd el hozzánk, úgyhogy kérek mindenkit, hogy pontosan érkezzen meg, hiszen a versenyjogi politikáról lesz szó.